hello, dear friends, once again. I would like to... Üdvözlök mindenkit a délutáni ülésen, és uh, meghívom a résztvevőket mai ülésünk utolsó részére, az ITRE szakbizottság ülésére. Mostantól 6 óráig, 6 óráig, nem, 6.30-ig, 6 óráig. Na, valahol olyan körül. 14-es pont. Az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika közös vállalkozás. A előadunk Zigmantas Balcsitis, és most szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottság javaslata hogy létrehozunk egy európai nagy teljesítményi számítástechnika közös vállalkozást. Január 11-én került publikálása az idén, és egy jelentést írtunk a konzultációs eljárásról, tehát egy tipikus eljárásról van szó a parlament és az intézmények között. A mi előadónk Balcsitis kolléga, és most át is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen, tisztelt kolléganő kollégák, örülök, hogy bemutathatom a jelentésemet. Egy nagyon lényeges dokumentumról van szó, hiszen a nagy teljesítményű számítástechnika egy olyan dolog, amely jelenleg nagyon fontos. A számítástechnika mai állapotában óriási mennyiségű adat kerül feldolgozásra hogy meglegyenek a megfelelő készülékek ehhez. Ez minden területen érinti a versenyképességünket. Az adatkezelés már 2012 óta nagyon fontos az Európai Unióban, és már 2012 óta az első tíz között vagyunk. És pedig a sebesség nagyon jó volt, viszont kiestünk a vezető tízből, a 20 legerősebb számítógép már máshol van. Ez pedig elég sokat elmond a helyzetről. A legjobb számítógépek Olaszországban vannak, Olaszország a 14. helyen van, de ez még mindig 20-szor lassabb, mint a leggyorsabb számítógép Kínában. Tehát már nem vagyunk az első tíz között. A verseny most az Egyesült Államok és Kína között, utána jön Japán, Svájc, Éppen ezért függünk a nem európai technológiáktól ezen a téren. Fennáll annak a veszélye, hogy teljes mértékben függőségbe kerülünk az ilyen technológiát exportáló országoktól. Cselekednünk kell, és 500-700 millió eurós, eurót jelent ez a lemaradás. Mit jelent ez az EU-nak és az európai tagállamoknak és a gazdaságnak? Azt jelenti, hogy az iparunk, a gazdaságunk, a tudósaink nem alkalmazhatják a gyors európai adatfeldolgozás, hanem más országokra kell hagyatkozni. Az pedig az ő szellemi tulajdonuk. Igazából így az adatainkat harmadik országoknak adjuk át, megfelelő garanciák nélkül. És az agyelszívás miatt pedig veszítünk versenyképességünkből, ez pedig borzasztóan veszélyes, és a versenyképességünknek pedig halálos. Foglalkoznunk kell tehát ezzel a kérdéssel, és fenn marad a kérdés, hogy mit érhetünk el. Az adatok, illetve az adatfeldolgozás a gazdasági élet motorja. És új technológiák motorja, hogy előrejelezzük a természeti katasztrófákat, hogy új közlekedési rendszereket hozzunk létre, hogy az önjáró autók megvalósuljanak. Tehát mindez roppant lényeges, és nagyon-nagyon le vagyunk maradva az adatfeldolgozás tekintetében. Ez Igazából már évek óta így van. Egész sok példát idézhetnénk még, de ezeket most nem szeretném mind felsorolni. Az biztos, hogy itt az ideje, hogy lépjünk. Éppen ezért nagyon jó, hogy a bizottság javasol egy közös vállalkozást a nagy teljesítményű számítástechnika érdekében. Ez elengedhetetlen szükséglet. Ez természetesen óriási beruházás, egyetlen tagállam sincs abban a helyzetben, hogy ezt megoldja. Éppen ezért az a véleményem, hogy hozzunk létre egy közös vállalatot. Ennek pedig két fő feladata lenne. A infrastruktúra létrehozása, fenntartása, és ennek az összekapcsolása a kutatással és a fejlesztéssel, hogy az európai, szak, európai számítógépes rendszereket is bekössük a körforgásba. 2019-ben már két számítógép lesz EXA szinten, tehát ez azt jelenti, hogy ők a 10 a 18 kon mennyiségű operációt képesek másodpercenként elvégezni. Szeretnénk a következő években ezt az EXA szintet elérni, olyan számítógépeket létrehozni, amelyek 10 a 18. hatványon mennyiségű adatot képesek másodpercenként feldolgozni. Itt milliárdokról van szó, és eddig 14 tagállam vesz ebben részt. Svájc, társult ország a közös vállalkozásnál, és e, így az európai tagállamok és a többi tagállam, illetve a többi állam irányában is nyitva vagyunk. 50% a saját számít, a saját költségvetésünkből származik majd, a további 50%-ot pedig a részvevő országok fizetnék ki. 100 millió a Horizont 2020-ból jön, illetve ebből 380 millió és 100 millió jön a Connecting Europe-ból. A tagállamoknak is hasonló összeget kell felajánlaniuk. Hogyha az európai források nem jönnek össze, akkor ez 2018-ban is problémás lesz már, és a következő években is. Az összegek már megvannak a két említett programra. Utána pedig el kell döntenünk, hogy mikor hozzuk létre a közös vállalkozást, és hogy uh, hogyan néz majd ki ennek az igazgató tanácsa. Létre kell hoznunk a szerkezetet is, és a, a többi big data szabályoknak is érvényesnek kell lenniük itt, minden részvevő országnak ragaszkodni kell ehhez. A hozzáférési idő, tehát minden tagállam kérhet hozzáférési időt, a, független attól, hogy részt vesz a közös vállalkozásban, vagy nem. De mindenki úgy kap majd hozzáférési időt, ahogy ez szabályozva van a Horizont 2020-ban, illetve a mi szabályunkban. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Sajnálom, de le kell rövidítenem, hiszen itt van az összes árnyék előadó. Hát ez fantasztikus. Bóni úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen. És mindenek előtt köszönöm az előadónak a kiváló munkát, és hogy ilyen jól előkészített az anyagot. Az elmúlt évben az Európai Parlament felszólított illetve figyelmeztetett arra, hogy nincsen Európában igazi nagy teljesítményű számítástechnika. Most pedig haladnunk kell az európai stratégiában, főleg, hogyha most létrehozzuk közös alapon ezt a vállalkozást tudományos gazdasági alapon. Tehát szuper számítógépeket kell létrehoznunk. Tudnunk kell, hogy nincsen eh, úgy lehetőségünk ezt megtenni, hogy eh, ne legyenek nagy teljesítményű számítástechnikai hálózatok. Az európai felhőkezdeményezés is eh, a jelenlegi kutatási infrastruktúrán nyugszik, mint a GEAN hálózat, amelyen 50 millió kutató van. Az előreladott számítástechnikai partnerség már ellátta a kutatókat szuper számítógépekhez való hozzáféréssel. Ezen kívül nagy teljesítményű számítógépekkel is rendelkezünk még. Remélem, hogy sikerül majd vezető európai szuperszámítógépeket létrehozni, és a big data megfelelő sebessége történő feldolgozása is lehetővé válik. Nagyon fontos az, hogy támogassuk a nagy teljesítményű számítógépek eh, kialakítását 2022 eh, és 23 között. Éppen ezért eh, támogatjuk a bizottság kezdeményezését a kutatók érdekében, hogy az európai magas teljesítményű számítástechnikát megfelelő szintre vigyék, hogy itt hozzáadott értéket is kapjunk, ezen kívül nagyon fontos az, hogy közösséget építsünk az adatok köré, amelyek az európai gazdaságot fellendíthetik. Szerintem mindenki kész van, végezetül pedig eh, több tagállamot is bátorítanék, emlékezte, említette, hogy 14 van, a saját hazámat, Lengyelországot is megkérem, hogy csatlakozzon a nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozáshoz, hiszen minnyájunk számára prioritások, kutatási fejlesztési programok érdekében, hogy megfelelő nemzeti összehangolás is legyen. Köszönöm. A következő felszólalt Tosanovszki kolléga az ECR nevében. Köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget én is csatlakoznék azokhoz, akik köszönetet mondtak Bácsitis előadó kollégának, már csak azért is, mert azt hiszem, hogy a további munkánk kiváló alapját képezi a jelentése. A kiberbiztonság és adatbiztonság ügye ugyanis kiemelten fontos számunkra. Egy másik kiváló ötletet is hadd támogassak, annak a gondolatát, hogy egy közös vállalkozás, európai közös vállalkozás jön létre e célból. Remélem, hogy ez beindul, és remélem, hogy Európa újra vezető szereplővé válik majd a nagy teljesítményű számítástechnikában. Kicsi, mint hogyha lemaradtunk volna, ugyanis az utóbbi időkben. évekig voltam egy innovációval foglalkozó cég igazgató tanácsának az elnöke, és tudom, hogy milyen nehéz ilyen nagy teljesítményű számítógépeket építeni. Kisi aggaszt ugyanakkor itt a végrehajtás kérdése, ugyanis a ragaszkodunk ahhoz, hogy minden európai összetevőből álljon, teljes mértékben egy ilyen számítógép, hát ez bizony nehéz lesz. Pár évvel ezelőtt megpróbáltunk egy európai ilyen szuper számítógépet építeni, európai összetevőkből szinte lehetetlen volt ezt megoldani. Nagyon speciális ö, berendezésekről van szó, nagyon ritka, nagyon speciális felhasználási területű összetevőkről, alkatrészekről beszélünk. Sokszor egyes alkatrészek csak kísérleti stádiumban találhatóak meg. Az első a harmadik országok amivel szeretnék foglalkozni. Szeretném, hogyha rugalmasak maradnánk a nemzetközi együttműködésnek nem szabad, hogy gátat szabjunk. Nézzük meg mondjuk Izraelt. Az Európai Unióhoz rengeteg szállal kötődő, földrajzilag is hozzánk közel álló országról van szó, kár lenne előttük becsapni az ajtót. A másik megjegyzésem pedig a Galileóval kapcsolatos, hogy szigorúan civil, polgári felhasználású lehet a Galileo műholdas rendszer. Ezt mondtuk először. De aztán a végül biztonsági célokra is hozzá hozzáférést biztosítottunk ehhez, úgyhogy nem lennék én ennyire szigorú, mert a polgári mindennapok szerves részévé kezdenek válni a különböző biztonsági szolgálatok. Ez az egyetlen megjegyzésem. Köszönjük még egyszer az előadónak. Az Alda nevében Federle úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm az előadónak a bevezetést, bevezetőjét. Az álláspontját alapvetően az Alda is támogatja az egyik olyan kérdés, ahol, vagy terület, ahol hozzáadott érték van, ahol többet tudunk együtt tenni, mint külön tagállamok, ez pont az ilyen nagy teljesítményű számítási technika területe. Ahogy azt az előadó is mondta, az ilyen jellegű technológiákban egy évtizede vezető szerepet játszott Európa is, mint hogyha lemaradnánk. A mezőgazdaság, az új anyagok modellezése, terror elhárítás, vagy egész egyszerűen az időjárás előrejelzés technológiájára. Ha gondolunk, akkor a nagy teljesítményű számítás technikára szüksége van. A parlament ugyan itt nem jogalkotóként vesz részt ebben a folyamatban, de egyértelmű jelzést tudunk küldeni a bizottság, illetve a tanács irányába arra vonatkozóan, hogy mi mit várunk el szorosabb együtt együttműködést Európában. Egy másik dossziét is várjuk, várunk, a kvantum technológia a 7. illetve a 9. keretprogram keretében. Nos, ehhez kapcsolódik ez a téma. Úgy érzem, hogy ha a véleménykülönbségeket sikerül áthidalni, akkor nagyon határozott üzenetet tudunk küldeni, amely az érintett iparágak és a magánéletünk szempontjából is nagyon fontos lehet a jövőben, hiszen a digitális technikai fejlődés tekintetében még csak az elején járunk a folyamatnak, hogyha nem állunk a folyamat élére, akkor lemaradunk. Mi leszünk az az öreg ember, aki eh, nagyon örül annak, hogy a 30-as években mm, érmeket nyert az olimpián, de hát Európának nem ez a dolga, nem a múltba kell évedni, hanem a jövőben is olimpiai érmeket kell tudni nyernünk. A zöldek következnek. Köszönöm szépen, elnök úr, és az előadónak is az eddig elvégzett munkát. Fontos témáról van szó. A szuper számítógépek feltétlenül szükségesek a, a versenyképességhez a kutatáshoz. Tehát a közös vállalkozás útjában álló utakat, akadályokat el kell hárítani az útból, és történt már erre erőfeszítés, de nem elég. Szakképzett emberekre van szükség, tudásra, olyanokra, akik használják. És mit tegyünk azokkal, akik eh, ehhez már nem tudnak hozzászokni, tudatfejlesztésre van szükség mindenképpen, és arra is gondolni kell, hogy itt túl kevés a nő a kutatásban, a módosítóink ezt orvosolnák. A komputáció magas szintje fejlesztése mellett tudnunk kell, hogy miért, mire fejlesztjük ezt a technológiát, nyílt átlátható módon kell kitalálni, eldönteni, hogy mire legyen használható ez az intelligencia, átláthatóan lekövethető irányítási rendszerek mellett. Köszönjük szépen! Szirikiotis kolléga kapcsolt a GUE frakcióból. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm az előadónak, az anyagokat. A GUE frakciónak van néhány fenntartása, és bizonyos dolgok miatt pedig kifejezetten aggódunk. Ez egy bizottsági javaslat ugyebár, és örülünk annak, hogy az ITRE előadója ezt egy kicsit gatyába rázta ezt a szöveget, mert az elszámoltathatóság kérdése alig-alig szerepelt az eredeti szövegben, meg a szociális, társadalmi hasznosságról sem nagyon volt benne szó. Tehát nem önérték a magas szintű számítástechnika, hanem akkor válik értéke, hogy szolgáltatásokat tud nyújtani az embereknek, a gazdaságot élénkíti. És ha szigorúbb normáink lennének, akkor sokkal hatékonyabban működnének ezek az eszközök. És ne legyen már csak a, a katonai felhasználás az egyetlen felhasználási területe ezeknek a magas szintű technológiáknak, meg a biztonság garantálásának, miközben az emberi jogok tömegesen sérülnek, hanem használjuk őket túlmutatóan a bizottsági javaslaton. Az embereket közvetlenül szolgáló célokra ugyanakkor látható, hogy itt a nagy országok ebből jobban fognak profitálni, mint a kicsik, és félünk attól, hogy a kis országoknak az előnyökhöz való hozzáférését korlátozni fogják. Ezért várjuk el a bizottság javaslat szintjén is már, hogy az előnyekből való részesedés egyenlő legyen országmérettől függetlenül. És a számítógépek új generációja kéne, hogy védje automatikusan beépített módon a felhasználók adatait, személyes jogaikat, nem szabad hagynunk, hogy ez a fajta ö, erózió, erózió tovább menjen, minél jobbak a számítógépek. Zorinyi kolléga kért és kap szót. Tessék! Köszönöm, elnök úr! Ez a bizottság javaslat és a róla szóló jelentés nagyon fontos mérföldkő. Az Európai Unió jövője szempontjából, és a digitális társadalom, a digitális belső piac, a globális világ szempontjából. Ezek a nagy teljesítményű számítógépek nem szuper számítógépek a szó hagyományos értelmében, és persze nem szabad, hogy csak a technológiával foglalkozzunk szűk körűen, szűklátókörűen, hanem látnunk kell azokat az embereket, akik a gép körül dolgoznak, algoritmusokat írnak, optimalizálnak, folyamatokat határoznak meg, és ez egy kölcsönös tanulási folyamat, ennek van egy társadalmi-gazdasági kerete, és e keret biztosítása mellett az európai értékek és jogok védelme prioritásunk kell, hogy legyen. A társadalomnak nem változhatnak meg hirtelen az alapértékei attól, hogy a megáról a gigára, a gigáról a terára ugrunk, hanem az értékek ugyanazok, ezek eszközök, fantasztikus eszközök, segítenek a digitális európai identitás formálásában, amely azonban alapvetően régi értékekből nőtt ki. Köszönöm kollégák mindenkinek a megszólalást, most pedig szeretném üdvözölni kilenc nemzeti parlament képviselőit, valamennyien az energia közösség szakértői, keleti és délkelet-európai balkáni országok parlamentjei képviseltetik magunk, magukat. Minyert el is kezdjük azt a témát, amely őket is talán közelebbről érdekli, de még leszeretném zárni a 14-es napi rendi pontról szóló vitát, és ezért megadom a zárszó ö, erejéig az Európai Bizottság képviselőjének, Kardasz úrnak a szót, aki a DG Digitális Infrastruktúra Főigazgatóság szakértője. Köszönöm, elnök úr! Én is szeretném megköszönni az ITRE szakbizottságnak a lehetség, lehetőséget, hogy beszélhetek itt ma, és üdvözlöm a jelentéstervezetet is, ahogy Balcsitis képviselő megírta és köszönöm az árnyék előadók munkáját is. Köszönöm az Európai Parlament tagjainak a munkáját, mindazoknak, akik érdeklődnek a folyamat iránt. Nagyon örülök annak, hogy felismerik, hogy mekkora stratégiai jelentősége van ennek az anyagnak. Hogy Európa átvegye a tudományos vezető szerepet, és hogy a versenyképes legyen az iparunk és a társadalmunk. Szerintem ez nagyon jól kidomborodott Balcsi Tiszúr jelentésében. Szeretném még hozzáfűzni, hogy a tanácsban folytatott viták nagyon gyorsan előre haladnak. A bolgár elnökség szeretné elfogadni a elnöksége alatt a megközelítést, esetleg csodálkoznak, hogy miért ennyire fontos, hogy ilyen gyorsak legyünk. Szerintem ennek egy részét már elmondták. Tehát nem csak, hogy nem a, az első tízben vagyunk, hanem a következő generációs technológiákban már egyre inkább elmaradunk. Igenis jó, gépe, jó gépekre van szükség, hogy előre mozdítsuk a tudományt, hogy elő segítsük a KKV-kat. És nagyon fontos, hogy több mint 700 applikációt is alkalmazni tudjunk, amelyekről részben szóltak. Az Egyesült Államok, Kína és Japán már építi a szuperszámítógépeket, és már eléggé sok ilyen gépük van a globális vezető 10-ben. 2021-ben céloztuk meg a következő szuperszámítógépeket, éppen ezért nagyon sokat kell beruháznunk a következő generációs technológiákba. Természetesen szükséges, hogy a szuperszámítógépekbe többet ruházzunk be, de nagyon fontos az, hogy a következő generációs számítógépekbe is beruházzunk, hiszen itt eléggé elmaradtunk fontos, hogy Európának meglegyen az összes alkotó eleme ehhez, hogy képesek legyünk felépíteni 2023-2022-23-ig ezeket a gépeket. A jelen technológiai generáció ciklusa mondjuk úgy négy, hanem öt év. A figyelmünk nem csak arra irányul, hogy vezető technológiát, gépeket hozzunk létre, hanem nagyon fontos az, és ezt is hallottuk ma, arról is van szó, hogy alkalmazásokat hozzunk létre, erősítsük a KKV-k innovációs képességeit, és hogy kifejleszünk azokat az ismereteket, tudásokat, amelyre szükségünk van. Nem csak a 14 tagállamról van szó, akik eddig aláírták a nyilatkozatot, hanem számos további tagállam jelezte, hogy érdekli a projekt. Lengyelországot említeném, alá fogja írja, Svédország is itt tett, és reméljük, hogy több ilyen jó hírt hallunk majd nem csak közepes és nagy országokból, hanem kis országokból is, hiszen alapvető fontosságú, hogy mindenkinek egyenlő feltételeket teremtsünk. Még egy utolsó mondatom, az az ambíciónk, hogy elérjük annak a lehetőségét, hogy meglegyenek ezek. Meglegyen ez a technológiánk, éppen ezért alapvető fontosságú ez a 50-50 százalékos megközelítés az EU és a tagállamok között. Az előadónk, Pálcsitis úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezek a kérdések mind nagyon fontosak, éppen ezért sietnünk kell, hogy ne maradjunk le még jobban. Ami a jelentést illeti, néhány megjegyzésem azért még lenne hiszen egy jövőbeli kérdésről van szó. A kérdést nem lehet gyorsan lesöpörni az asztalról. Amit most teszünk, az igazából egy paradigmaváltás alapja. Még emlékszem, hogy eh, Litvániában, amikor számítógépes rendszerekről beszéltünk, és a frekvenciát meg akartuk növelni. és üvegszálos kábeleket fektettünk le. Akkor közlekedés miniszter voltam, és mindig azt mondták, hogy túl drága, túl körülményes. Ma pedig learatjuk ennek a gyümölcseit, hiszen Litvániában van az egyik leggyorsabb internet egész Európában. Ezt a bizottság meg is erősíthető. Tehát vannak olyan beruházások, amelyek drágák, de 10-15 év múlva azért kifizetődőek. Ebben az esetben is így volt. A technikai kérdésekre még megfelelő válaszokat találunk, de alapvetően tudnunk kell, hogy egy alapvető jövőbe mutató kérdéssel van dolgunk, és itt nem szabad haboznunk. Köszönöm. Köszönöm. Zigmuntas a jelentést, és köszönöm a felszólalást, és most pedig a módosítók határideje április 26-a, 12 óra, tehát minden csütörtökön lesz. Az ITRE-ben június 19-én szavazunk, és uh, a plenáris szavazás még később erősítik meg. Áttérünk a következő napi rendi pontunkra, ez pedig a 15-ös, ez az energia közösséggel történő eszmecsere. Nagyon érdekes megbeszélés lesz, és már másfél éve is volt egy ilyen érdekes megbeszélésünk, a parlamenti képviselőkkel, az ITRE szakbizottság tagjaival, és kilenc nemzeti parlament kelet-dél-kelet-európából vett részt. Most pedig üdvözlöm az ITRE szakbizottságban a résztvevőket. Az ITRE szakbizottság az iparral, KKV-kkal, kutatással, energiával foglalkozik. Természetesen részben klímakérdésekkel, a digitális agendával, még űrkutatással is. Nagyon sok feladatunk van, sokrétű feladatkörünk. Mi a reál gazdaságban helyezkedünk el Európában. Most pedig üdvözlöm Janes Kopács urat, aki az energia közösségi Hol érkezett Pécsből, európai uniós polgár, szlovén. Üdvözlöm, igazgató urak, parlamenti képviselők, az energia közösség tagjai. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az energia közösség parlamenti plenáris ülésével párhuzamosan tartjuk ezt a megbeszélésünket. Ez a második. Az első pont egy évvel ezelőtt került megrendezésre. Szeretném még elmondani, hogy az Energia Közösség egy nemzetközi szervezet, ahol az Európai Unió, illetve Kelet- és Dél-Kelet-Európa országai találkoznak. Egy bevezető előadást hallunk majd igazgató úr részéről. Meghalljuk, hogy hogyan dolgozik a szervezet. A tiszta energiacsomagról is hallunk, az energiaközösségről. Hát ez a tiszta energiacsomag számunkra nagyon fontos az ITRE szakbizottságban. Ezután egy eszmecsere következik, illetve a tagjainkkal folytatott vita. Utána pedig szeretném kijelenteni, hogy mindenkit meghívok az eszmecserében történő részvételre az energiaközösség tagjai közül. Esetleg a vitánk elején még megjegyezném, hiszen nincsen előttük a kártya, előttünk ott van, tehát hogyha bemutatkoznának egyik a másik után, tehát kérném a nevüket és az országukat, más nem kérek annyit kérnék, hogy a mikrofonba mondják a nevüket és az országot, amit képviselnek. Tehát akkor kezdjük a csoport vezetőjével. Tehát hiszen együtt vezetjük, elnököljük az ülést. Parlament. Goran Mileszki vagyok, Macedon Parlament képviselője. Harry Vokvenec vagyok, Macedon Parlamentból érkeztem. szintén Macedón parlamentbe érkeztem. Thank you. Kaha Kuchava, member of the Parliament of Georgia. Grúziából érkeztem. Predrag Kozul, parlament Bosnia and Herzegovina. Bosnia és Herzegovina parlamentjét képviselem. Next. Next, who is the next one? Uh, member. Yeah, member of parliament. Members of parliament name and the country, nothing else. Once again, yeah. Szala Berisha, Sala, member of Parliament of Kosovo. Koszovói parlamentből érkeztem. Yeah. Dardan Sidiu, member of the Parliament of Kosovo. Szintén a koszovói parlamentből. Snežana Petrović, Serbian Parliament. Szerb parlamentből. Žarko Mićin, member of the Serbian parliament. Szerb parlamentből. Andri Haza, member of parliament of Albania. Albán parlamentből érkeztem. Edward Chalsi, from Albanian parliament. Alban Parlamento érkeztem. Lev <clears throat> Pigliseski, member of parliament of Ukraine. Ukrán parlamentből érkeztem. Fine. Thank you for your... Köszönöm, köszönöm szépen a bemutatkozást. Igazgató úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, Buzek professzor úr, köszönöm a meghívást, köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk az Európai Parlamentben. Ez a parlamenti plenáris plénumnak, mint hogyha igazi új lendületet ad, Nagyra becsüljük, hogy időszakítanak ránk az energia. A közösség egy pár európai szervezet, amely alapvetően az Európai Unió és a szomszédos országok közössége. Ez persze folyamatosan változik. Bulgária, Románia és Horvátország is hozzánk tartozott, elvesztettük őket, ahogy uniós tagságot nyertek. Moldova, Ukrajna és mm, Moldova, Ukrajna és Grúzia viszont új tagok. Az Európa tanács mellett az energiaközösség az egyetlen olyan igazi em, fórum, ami az egész európai kontinenst egyesíti magában. A partnerországok világos kékkel láthatóak a térképen, azt vállalják, hogy egyoldalúan átveszik az uniós jogot az energetika terén, bizonyos környezetvédelmi kérdésekben, illetve a legfrissebb, hogy az éghajlatváltozásra vonatkozó, elleni harcra vonatkozó szabályokat is elteszik. Hogyha röviden áttekintjük, hogy mi is történik, akkor láthatjuk olyan országokra, azokat az országokat, amelyek részben vagy teljes egészében átvették az úgynevezett energia csomagot. A kilenc partnerországból csak Három van, akik még nem vették át teljesen az energiacsomagot. Grúzi a nak még nem volt ideje, olyan kevés idővel ezelőtt léptek be. Talán bosnia hercegovina esetében akadt meg egy kicsit a politikai folyamat, idén választások lesznek, úgyhogy sok mindent nem várhatunk ezen a téren. De egyébként Hogyha a földgáz és villamosenergia piacról beszélünk, akkor az alapvetően a partnerországok az egységes piac részét képezik az e, e, energia terén. A hálózati szabályokat még nem vették el, de hát ez csak idő kérdése igazából. Nos, kicsit Napóleon szavaival élek, ugye azt mondta, hogy ahol a polgári törvénykönyv, a Code Civil érvényes, az Franciaország. Én azt mondanám, hogy ahol az Aki Communautaire, a közösségi jog érvényes, az Európa ebben az esetben. Most ezt nem akarom mind felolvasni ezen a dián, ami látható, de annyit elmondhatok, hogy alapvetően a megújuló energiaforrások terén a 2020-as célokra beszélünk, mint az Európai Unió kevésbé ambiciózusok. Energiahatékonyság terén is vannak céljaink, talán egy kicsit kevésbé ambiciózusak éghajlati változás elleni harc ügyében, viszont nincs nekünk ilyen, és ez kezd problémásá válni. Remélhetőleg ez megoldódik majd idén. Az, hogy valaki ennek az energiapiacnak a tagja, de különböző, teljesen más jogi eh, rendszerrel él, ez szerintem elfogadhatatlan. Az energia hatékonysági célok ügyében elindulnak a tárgyalások idén, és remélhetőleg az Európai Unióhoz hasonló szintet sikerül majd idén elérni. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó célok ról is akarunk idén beszélni mindenképpen. És a legjobb éghajlat célokat is idén fogjuk elfogadni, azért nem szerepel a térképen, mert ezek még nem kerültek végesítésre. Mit? A nagy erőművek kibocsátására vonatkozó szabályok tekintetében a partnerországok nemzeti energia terveket fogadtak el. Szerbia esetében például azt vállalták, hogy 8 szintüzelési hőrőművet zárnak be 2022-ig. Ez nagyon soknak számít egy ilyen kis ország esetében, mint Szerbia. A mai vita során főként a megújuló energiaforrásokról beszéltünk, illetve hogy mi akadályozza azt, hogy nagyobb arányt érjünk el a megújuló energiaforrások terén. Egy pár dilemmát vagy kritikus kérdést is szerettem volna felvillattani ez ügyben. Miért van az, hogy mi kicsit eltérünk e tekintetben az uniós tagállamoktól? A fosszilis üzem, tüzelőanyagokra vonatkozó támogatások is jóval magasabbak, mint az unión belül. Aztán szoktuk mondani, mondani azt, hogy konkrét számokkal próbáljuk illusztrálni, hogyha annyit ugyanezt a pénzt a megújuló energiaforrások támogatására költenénk, akkor sokkal jobb, optimistább lenne a e, helyzet. Egyes uniós tagállamokhoz hasonló módon mm, a megújuló energiaforrásokba való befektetés magas kockázata elrettentő lehet. A német Agora Think Tank eh, két évvel ezelőtt készített egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy mik a különbségek a, a befektetések, megújuló energiaforrásokba történő befektetések, tőke megterülések. Görögországban 12% volt, Horvátországban 11%, Németországgal összevetve a 3-4 százalék volt. Tehát Németországban sokkal olcsóbb a megújuló energiaforrásokba pénzt fektet, mint mondjuk Görögországban. De a mi országainkban a még magasabb a kockázati arány. Egy olyan pán-európai pénzügyi eszközre lenne szükség, amely a kockázat csökkentésével segítené a befektetői hajlandóságot a megújuló energiaforrások terén. A következő kritikus kérdés az a betáplálási tarifák nagyon magasak. Pár évvel ezelőtt ez egy nagyon forró téma volt, és mindenki úgy gondolta, mi is, hogy na végre a megülő szabályokat átvesszük. De az Unió közben még egyet lépett előre, állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásokat adtak ki, az aukciókat bevezették, és így olcsóbb és olcsóbb lett a befektetők számára a megölő energiaforrások tere, ami esetünkben az energia közösség esetében a támogatási arány még mindig magas, túl magas, ami pontosan a megújuló energiaforrások akadályát képezi. A másik az alulbecsült állami támogatások kérdése. Az egyik ország, partnerország e, példájával fogom ezt illusztrálni. Európában a versenypolitikai főigazgatóság foglalkozik ezzel. A mi titkárságunknak nincs hatásköre arra, hogy ugyanúgy közbeszóljon, mint a DG Comp Európai Unió esetében, ezért az állami támogatások kérdése jelentősen elterjedtebb az energiaágazatban, és a versenyhatóságok ezzel éppen ezért igazából nem sok mindent kezdenek. A következő kritikus kérdés az az, hogy a munkahelyek átalakítására vonatkozó politikával, elképzelésekkel nem eh, rendelkeznek ezek az országok, szóval az embereknek optimizmusra, hosszú távú elképzelésekre van szükség arra vonatkozóan, hogy a jövőjüket hogyan lehet alakítani. Vannak egyes projektek, amelyek érdekesek és ígéretesek arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet szénbányászokat átképezni például erdőgazdálkodási feladatokra, és hogy hogyan lehet biomasszából elektromos elmet elállítani, de valahogy ezek a projektek mégis mintha elvesznének a politikai viták közepette. És végül, de nem utolsó sorban, az villamosenergiai regionális piac bevezetésének gondolatával szemben igen komoly óckodást tapasztalunk. Egy évvel ezelőtt próbáltuk ezt kezdeményezni, és a tanulmányok azt mutatták, hogy Közép-Kelet-Európában a, körülbelül 270 millió eurót lehetne megtakarítani a határon átnyúló villamosenergia adásvétele kereskedéssel, de hát próbálják továbbra is izolált, eszigetelten tartani az villamosenergia piacot, mert hát a monopólium szép dolog, legalábbis annak, aki monopólium helyzetben van. Az állami támogatások kérdése, erről beszéltem korábban, ez jól látható ezen az ábrán. Ez a grafikon azt mutatja, hogy a régióban tavaly hogy alakult a villamos ára. Ez a viszintes vonal pedig 80 euró per megawatt óra, ami jóval magasabb a napjárnál. Ez az lenne az árra a Koszovóban tervezett legújabb generációs széntüzelésű erőmű által előállított e, villamosenergia árának. Tehát a piaci ár, illetve az állam által garantált, befektető szemár állam által garantált ár között. Nagy a különbség. Kinek kell fizetni a különbséget? Hát nyilván ennek is kitalálták az adófizetőknek. Az állami támogatások kérdése tehát sokkal szertágázóbb, kiterjedtebb, mint az Európai Unióban. Regionális kezdeményezésekről nem beszélnék, talán a legutolsó diára ugorva a kihívásokról beszélnék. Mik az igazi kihívások? Párat már megemlítettem, de egy párat konkrétan még meg kell, hogy említsek. Először is a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatok normalizációjában nem haladnak előre a dolgok energiaügyekben, és ez az egész régió számára valahogy egy hotspotot jelent, hiszen így a regionális javulást, fejlődést ez blokkolja. Politikai szándékra van szükség mindkét oldalon a megoldás érdekében. Az energiaközösségen belüli vitarendezési eljárások nem vitatott ügyekben jól működnek, de csak nem vitatott kérdésekben. De hogyha kereskedelmi vagy politikai kérdések is felmerülnek, akkor bizony ezek inkább elrettentik a feleket az energiaközösségre vonatkozó szerződés reformjának folynia kell tovább. A tanácsban tárgyalnak erről. Az Európai Bizottságot el is felejtettem üdvözölni az elején, köszönöm, hogy önök is itt vannak. Nos, azt hiszem, hogy igazából arra van szükség, hogy az energia közösségre vonatkozó szerződés át, reformja által még inkább működőképes legyen ez az intézmény, hiszen az energia Unió egyik célja is ez volt annak idején, amikor a parlamentnél kezdeményezték ezt a folyamatot, és remélem, hogy ez rövid időn belül valóban megvalósul. A további szakpolitikai fejlemények kapcsán az az igazán fontos, hogy az energiaközösség eh, nem marad le a környezetbarát energiára való átállás folyamatában. Gondolok itt a, a Clean Energy csomagra, Buzek elnök úr és Claude Turmes azt javasolták, hogy úgy módosítsák ezt a csomagot, hogy a környezetbarát energia csomagot a miniszterek, az energiaközösség miniszteri tanácsának is be kell, nyújtásra kell kerülnie, hogy hat hónapon belül átvegyék. Ez egy olyan módosító, ami érthetetlen módon igen komoly támadásoknak van kitéve a közöttségek részéről az Európai Unión belül, én viszont fontosnak tartom, hogy az energiaközösség az Európai Unió dinamikájával haladjon előre. Mert nagyon könnyű lenne a két szervezet között tovább mélyüljön a szakadék, ez senkinek sem célja. A 2030-as energiaközösségi célokról elindult a vita, fontos, hogy a folyamat menjen tovább, de ez a mi dolgunk és az Európai Bizottságé remélhetőleg eh, a miniszteri tanácsban ez év októberben sikerül véglegesíteni mindezt. Köszönöm a lehetőséget, még a kicsit hosszan is beszéltem. Köszönöm a segítségüket, támogatásukat. Köszönjük szépen, Kubas úr. Én is megmutatkozzak be a többi parlament eh, képviselői felé. Azért ülök itt, mert Buzek úrnak egy másik elfoglaltsága van, és ezt nem lehetett lemondani, őt helyettesítem itt az Európai Parlament Itre Bizottsága részéről. Kezdjük el a vitát. Négyen jelentkeztek eddig szóra, úgy tűnik. Harry Lakmenecsnek adok szót, aki az Európai Ügyek Bizottságának tagja, a, a korábbi ö, Jugoszláv Köztársaság Macedónia parlamentjében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt parlamenti kollégák, és tisztelt nemzeti parlamenti delegációk, mint a Macedón parlament képviselője, először is engedjék meg, hogy némi háttérinformációt adjak arról, hogy nálunk hol tart a megújuló energiák használata. Noha a napenergiához jó feltételeink vannak, sajnos, ugye 250 napos napunk van egy évben, a Macedon köztársaságban sajnos még nem kelt föl a nap. Nem használjuk a napot kellőképpen. Részben azért, mert hát nagyon magasak a kezdeti beruházások költségei, meg azért is, mert ö, a lerakók hulladékának újrahasznosítása, részben égetése vagy biológiai felhasználása sem megoldott még. Tehát a keretek hiányoznak. A megújítható erőforrások kinyerésére sok projekt konfliktum kezd megfogalmazódni. 2019 és 21 között egy 50 megawattos naperőművet kívánunk építeni, és egy további 14 megawattosat ugyancsak 19 és 21 között. A projektum össz energia outputja 50 megawatt lenne, és ezzel párhuzamosan hidroelektronikus erőműveket, vízi erőműveket is akarunk építeni, hiszen ennek is van feltétele nálunk. Az új energia törvény elfogadása lehetővé teszi most már a nap elemes erőművek építését, akár 70 megawattos nagyságrendben, ezeknek elkezdését 2020-ig. A kormány sok ösztönzővel próbálja a kis energiatermelők energia betáplálását a közös hálóba ösztönözni. A biomassa üzemeket és a kisméretű napelemes rendszereket is támogatja a kormány és mindenféle megújuló energia generáció termelést. Fontosnak tekintjük az energiaközösségben való részvételünket, de tudatában vagyunk annak, hogy még hosszú út áll előttünk. Ezt úgy érezzük, hogy a magán tőke helyzetbe hozásával is kell részben ösztönözni. A plenáris üléseinken a parlamentben szokott lenni lehetőség arra, hogy a különböző ágazatok és politikai pártok párbeszédet folytassanak egy közös irány kijelölése érdekében, és azon vagyunk, hogy minél alacsonyabb szintű jogszabályokkal ösztönözzük a megújuló energiák használatát és persze tudatformálást ezen a területen. Köszönöm. Köszönjük. Jó hallani, hogy van olyan ország Európában, ahol süt a nap. Itt Brüsszelben azt hiszem, hogy kicsi esélye lenne a naperőműveknek. Következő felszólalónk Zeko Micsi úr, aki a gazdasági és regionális fejlesztési, turisztikai és energetikai szakbizottságnak a tagja a szerb parlamentben. Köszönöm szépen, elnök úr, az Európai Bizottság képviselőit is köszöntöm, kedves kollégák! A szerb köztársaság készül az EU csatlakozásra, és ezen belül nagyon fontosnak tartjuk az energiamixünk átalakítását és a megújuló források használatának ösztönzését a fosszilis energiahordozókkal szemben. Az EU ide vonatkozó joganyaga ebben segít minket, a megújulókat segíti, ezt Szerbia már most alkalmazza ezeket az EU-s jogszabályokat. A megújuló erőforrások kinyeréséhez azonban hatalmas strukturális beruházásokra, hosszú távú tervezésre és regionális együttműködésre van szükség. Az energiaközösségben való részvételünk ennek a lehetőségeit részben megadja, és örömmel tanulunk a többi ország administratív kapacitásaiból, tapasztalataiból. Ilyen értelemben az energia közösség számunkra ösztönzőt jelent, például a vízi energia potenciál kinyerésében is, a megújuló energiákról szóló irányelv erre is lehetőséget ad. az eredet eh, garancia elve is arra ösztönöz minket, hogy megújuló erőforrásokból villamos energiát termeljünk, amelyet aztán el tudunk adni. Köszönöm szépen. Eduard Sájzinak adom meg a szót, aki a kereskedelmi, környezeti és energiaügyi szakbizottság tagja az Albán parlamentben. Köszönöm szépen a meghívást és hogy egy ilyen becses helyen, helyszínen és bizottságban szólalhatunk meg. Albániában néhány nappal ezelőtt hangzott el, hogy megnyitják velünk az EU csatlakozási tárgyalásokat, legalábbis az Európai Bizottság erre tett javaslatot. Ezzel a bizottság elismerte azt a hatalmas erőfeszítést, amelyet évek óta ö, teszünk, például energetikai területen is, és további ösztönzést jelentett számunkra, hogy reformjainkat folytassuk. Nem kaphattuk volna meg ezt a pozitív jelölést, ajánlást, hogyha gazdaságunk kereteit nem reformáljuk meg, és nagyon tudatában vagyunk annak, hogy a gazdaság szempontjából mennyire fontos az energia. Úgyhogy egy reménytelen helyzetből évekkel ezelőtt most egy kilátásteli helyzetbe kerültünk, de persze ez nem jelenti azt, hogy az energia szektor reformja lezárult volna nálunk, inkább épp, hogy csak elkezdődött, és ezt a szomszéd országokkal való együttműködésben akarjuk tenni, és persze a Bécsi Energia Közösség tagjaként, tudatos tagjaként, a párbeszéddel, az együttműködéssel, a gondolatok cseréjével terjed a know-how, és úgy érezzük, hogy most már eljutottunk oda, hogy kezd meglenni ez nálunk is. És azt is megtanultuk, hogy a megújuló erőforrások tekintetében Albánia gazdag ország, hiszen nagyon sok vízi erőművünk volt és van most is, de az utóbbi években pusztán azáltal, hogy az energiaközösség tagjai lettünk és vagyunk, még nem változott meg a helyzet, és nem elég vízi erőművekkel rendelkezni, hanem erős intézményrendszerre is szükség van, meg reformokra is, amelyek keretet teremtenek ezek jobb kihasználásához, megújításához és az energiaközösségben való együttműködéshez. Köszönöm szépen, hogy tagjai lehetünk ennek a közösségnek. Uh, Köszönöm szépen. Lev Piliszecki úr a energia és nukleáris biztonság ügyi szakértő Ukrajnából. Köszönöm szépen, hogy szót kapok mindenek előtt. Parlamenti képviselőként szeretnék köszönetet mondani még egyszer az Európai Parlamentnek és az Európai Intézményeknek, hogy támogatják Ukrajnát amely kulcs szereplő a gázellátásban Európa számára. Nagy megtiszteltetés, és nagy öröm számunkra, hogy eh, kötelességünknek eleget tehetünk, hogy az európaiakat biztosítsuk arról, hogy biztosak lehetnek a gázellátásukban. Garantálhatom, hogy eh, mindent megteszünk, hogy ezt a kötelezettséget a jövőben is teljesítsük. Itt a e, tekintve a politikai témáktól szeretnék e, szeretném mindjárt azt kívánni, hogy ebben az irányba haladjunk tovább. De nagyon fontos az is, hogy e, az energiapiacra figyeljünk. Ahogy tudják, Ukrajna a szovjet energiarendszer része. De most természetesen más a helyzet. Vitánk van Oroszországgal és korábbi szovjet államokkal is. Tehát a piac pillanatnyilag zártnak tekinthető, és éppen ezért a régióban nálunk a legmagasabbak közé tartoznak az energiaárak. Éppen ezért szeretnék segítséget kérni, hogy az egyezmény alapján együttműködjünk. És biztos vagyok benne, hogy az európai piac és az ukránok számára is előnyös lenne az együttműködés, hiszen rengeteg kapacitásunk van Ukrajnában, támogathatjuk az európai piacot, még az európaiak segíthetnek minket abban, hogy eh, legalább egy jó verseny jöjjön létre, amely garantálhatná a jobb árakat. Végezetül pedig eh, csak annyit szeretnék még elmondani, hogy eh, elfogadtunk egy újabb elektromos áramról szóló törvényt, és ez figyelembe veszi az európai szabályokat, és párhuzamosan pedig azon dolgozunk, hogy a megújuló energiaforrások is nagyobb szerepet játszanak Ukrajnában. A elkövetkezendő jövőben nagyon szépen köszönöm az együttműködést, és köszönöm szépen, hogy meghívtak. Köszönöm Pidizecki úr a hozzászólását, és most Taran Szedjú urat szeretném megkérni, aki a kereskedelmi, ipari megbízottja a koszovói parlamentnek. Köszönöm szépen, hogy eljöhettünk itt az, ide az Európai Parlamentbe, tehát szeretném megköszönni a parlamenti képviselőknek, akik itt vannak ma velem, koszovói köztársaság nagyon proaktív megközelítést alkalmazott az európai irányelvek és rendeletek átültetésében, ami a koszovói energia az ágazatot illeti. Azonban, ahogy Kopács úr is megjegyezte, igazából egy nagyon furcsa helyzetben vagyunk, hiszen dolgozunk kell a energia ügyi kérdések, együtt kell működnünk Szerbiával az energiaügyi kérdésekben, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy jobban integrált legyen az energiapiacunk. 2016-ban befejeztük az Albániával történő összekapcsolást, és 2016 óta nem történt sok minden. Tehát eh, a német állam finanszírozta, és reméljük, hogy ez, az, ez a hálózat bekapcsolásra is az egész régió profitál belőle. Ahogy hallottuk, Albániában 100% a megújuló, és Koszovó pedig nagyon függ a lignittől, a barnazéntől. Amennyiben összeköté, összekapcsolásra kerülünk, akkor kevésbé függünk majd a barnaszéntől, és kihasználhatjuk majd az albán vízi erőművek által nyújtott előnyöket. A megújuló energiák tekintetében Koszovó fő városában 90 ezeren laknak, és igazából távhőt alkalmazunk, és reméljük, hogy 2021-ig megduplázzuk azoknak a számát, akik másfajta fűtést alkalmaznak, mint szél, hogy áttérjenek a barna szén által generált gőz alapú távfűtésre. És reméljük, hogy erősebben használjuk majd a megújulókat. Koszovóban számos magán érintett is van, akik a napelemeket használják, és reméljük, hogy 2020-as években pedig megemelhetjük a napenergia és a szélenergia részesedését az energia mixünkben. A stabil és kiegyensúlyozott energia ágazat a legfontosabb számunkra, ezért is hoztuk létre az összekapcsolást Albániával, ez egy sokkal integráltabb piacot hoz majd létre az egész régió számára. Így profitálhatunk majd az együttműködés gyümölcseiből, és kevésbé függ majd a piac. De most köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elérhetünk az Európai Parlamentbe, és remélem, hogy sikerül elérnünk azokat a célokat, amelyeket Kopács úr az előbb mutatott önöknek. Köszönöm. Köszönöm, Szegyú úr. És az a tény, hogy szerb és koszovói képviselők is itt vannak, hozzájárulhat a megoldáshoz. Szeretném megkérdezni, hogy az Európai Parlament részéről van-e valaki, aki egy vagy két kérdést szeretne feltenni. Igen? Van Bremt asszony. Köszönöm szépen. a barátaink iránti tiszteletből, tényleg csak röviden, nagyon érdekes volt az igazgató úr prezentációja, de ha a tőke hiány, vagy a drága tőke miatt nem fektetünk meg ő energiaforrásokba. Ahogy ezt ön is említett, ez már az unión belül is probléma. Ennek nem kellene így lennie, hogyha igazán komoly unió lennénk. Az unió ugye azt szó is azt jelenti, hogy egy, egységes. Ezért fontos lenne, hogy megújuló energiaforrások tekintetében is jól működjenek a dolgok. fontos, hogy fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó állami támogatásoknak véget vessünk. Tényleg, talán ezt érdemes megszívlelni, amikor Sefcsovics vagy más biztosokkal találkozunk, hiszen az állami valamivel segíthetünk, akkor az nyilvánvalóan a tőkéhez való hozzáférés könnyítése, javítása. Az energiaunióhoz a hálózatok összekapcsolása, az interkonnektorok szükségesek, illetve az éghajlatváltozásra vonatkozó megállapodásaink teljesítése is elképzelhetetlen elnék, ez csak egy tényleg egy apró megjegyzés. Köszönöm. Az Megan Richard az Energiaügyi Főigazgatóság eh, igazgatója. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Érdekes és hasznos ez a mai megbeszélés, hiszen az Európai Unió az eh, energia közösség képviselői és itt az Európai Parlament képviselői, ha találkozhatnak, ez fontos. A Clean Energy csomag energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, illetve energiaügyi kormányzási kérdések hármas csomagból áll majd. Tudjuk, hogy az energiaközösség partnerországai megújuló energiaforrások terén, e, erre a témára koncentráltak a mai megbeszélések során. Ön is, önök is mondták, hogy az, a határokat nem lehet energiaügyi ügyekben lezárni, főleg nem szomszédok között, az energiaközösség igazi előnye az, hogy az Európai Unió energiaügyi szabályaihoz eh, eh, egyoldalúan alkalmazkodva komoly eredményeket érhetnek el. Tehát a energia közösség partnerországai már nagyon sokat tettek ez ügyben, hiszen beszéltek például a Nemzeti eh, Energia és Éghajlat célok megvalósítása érdekében. Ez mind-mind egy komoly előkészítő munkától függ, amiben mi is tudunk segíteni, illetve az energiaközösség titkársága is sokat segíthet. Nyilván ugyanez igaz arra is, hogy egy olyan módszertant kell kidolgozni, amely az energiahatékonysági és megújuló energia célok teljesítéséhez elengedhetetlen. Az előkészítő munka folyik, ezért mindenki megérdemli a dicséretet. Tudom, hogy az energia közösségnek eh, nincsen igazából jogalkotási hatáskör. Tudom, hogy Buzék érdekli a szénrégiók átmenete programot illeti. Tudom, hogy ez Lengyelország esetében különösen fontos eh, eh, lehet. Ezt az energiaközösség kontextusában is érdemes vizsgálni. Az energia, szegénység is fontos kérdés, ami szintén nem jogalkotási kompetencia. Ahogy azt az elején említettem, az interkonnektorok nélkül nem lehet a piacot kiszélesíteni, ez teljesen világos. Az éghajlat Um, aspektus kapcsán a monitoring mechanizmusra vonatkozó rendelet, amely alapvetően az AKI-ban, az Közösség AKI-ban szerepel. Ez a kormányzási rendelet alatt fog majd megjelenni. Administratív egyszerűsítésre volt szükség a szerződő felek között Szeretnék gratulálni mindannyiuknak, hogy ellátogattak ma ide Brüsszelbe, hogy részt vesznek ebben, az, ebben a fontos vitában. Közös érdekünk, hogy előrebb jussunk ez ügyben. Olyan jogalkotási kérdésekben, amelyek azt hiszem, hogy egyértelműen természetüknél fogva a képviselőköz tartoznak zárásképpen. Kopács úrnak adom meg ismét újra a szót. Van Bremt asszonynak különösen hálás vagyok, hogy felvetette a páneurópaizmus kérdését. A belső energia piac kérdését mindenképpen onnan kell megközelíteni, hogy olyan megoldásokra van szükség, amelyek ugyanazt a megközelítést hozzák az Európai Unió külső határán belül és kívül. Példaként hadd mondjak egyet. Az Európai Uniónak vannak hálózati szabályai, amelyek kötelezik a tagállamokat arra, hogy reagáljanak, semlegesen reagáljanak az Unió másik oldalán lévő, tehát az határmásik oldalán lévő uniós partnerekkel szemben. a piaci partnerek nevetséges az, hogy az energiaközösségen belül ezek nem mennek, nem működnek, illetve az energiaközösség és az Európai Unió között. Az Unió tanácsa most tárgyalja az úgynevezett kölcsönösségi záradékot, reciprocitási klauzulát, e, e, amilyen néven anyakönyvezték ezt a jogászok, tehát hogyha a határ egyik oldalán, ha teljes mértékben tiszteletben tartja az energia közösség az adott szabályt, akkor az fordítva is e, alkalmazni kell. Van Bremde asszony hozzászólása kapcsán még valami eszembe jutott. Az európai hálózatfinanszírozási eszköz egy olyan Európa által finanszírozott program vagy kezdeményezés, amely az uniós tagállamokat a közvetlen szomszédaival köti össze, azokkal, akik az energiaközösség tagjai, de az Európai Uniónak nem. Komoly ellen eh, kezést, ellen kezést váltott ez ki eh, több eh, tagállam esetében, a transeurópai hálózat esetében mi ugyanúgy tiszteletben tartjuk, mint az EU-t, mégis valami hiányzik, ez nem más, mint a hálózatfinanszírozási eszköz, tehát ez a pénzügyi eszköz. Az Európai Unió pedig az új megújulói energiaforrásokra vonatkozó irányelvet tárgyalja. Fontos, hogy a tőkekockázatok az unión belül és kívül valahogy kiegyenítődjenek. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelv legfősebb változatában ez említésre került. Szeretném, hogyha többet beszélnénk arról, hogy ez igazán pán-európaivá váljon. Mit jelent ez? azt, hogy a mindenütt alkalmazandó legyen, ahol az energiaügyi aki, azaz jogszabályok érvényben vannak. Formálisan megvan az energiaközösség kapcsán a pán-európai elképzelés, mégis a gyakorlatban a végrehajtásnak bizonyos feltételei hiányoznak. A rendelkezésemre álló rövid időben nem tudom kellőképpen részletezni a témákat, azért csak egy-két dolgot kiragadva annyit hadd kérjek önöktől, hogy támogassák az energia közösség szerződő feleit abban, hogy ha nem is az Unióhoz csatlakoznak, de legalább egyenlő partnerként kezeljék őket a belső energiapiacon. Ez a multilaterális rendszer pontosan azért jött létre 12 évvel ezelőtt, hogy valahogy Törökországot közelebb hozzák ez ügyben az Unióhoz. Aztán Törökország úgy döntött, hogy inkább csak megfigyelő marad, szerződő félé nem válik, de a mechanizmus, az energiaközösség névre hallgató mechanizmus jó néhány másik ország számára óriás előnyökkel járhat. A Brexit után lehet, hogy a britek is ennek az előnyeit élvezhetik, hiszen a belső energiapiac tagja lehet valaki úgy, hogy nem is uniós tagállam. És ráadásul bíróságunk sincsen, ami olyan problémás volt a britek számára, hogy a britekre erőszakolják egy nem brit bíróság döntését. Az energiaközösség egy tökéletes eszköz arra, vagy ahhoz, hogy Európát, az egész kontinens energiaügyekben egyesítse. Kérem, hogy még intenzívebben támogassák, mint eddig. Mi komolyan gondoljuk ezt, és bármiféle támogatásért hálásak vagyunk, főként az ítélnek és a Búzek úrnak, aki az energiaközösség mint egy fővédnöke, ahogy tetszik. Köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen, Kopács úr. Buzek úrnak majd továbbítom jó kívánságait, és köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. Most uh, új témákat fogunk megtárgyalni, de persze, ha kíván maradni, akkor ezeket is hallgathatja. Most a kibocsátási normák a gép kocsi parkban témánk következik. A bizottság új széndiokszid kibocsátási normákat jelenített meg. Ezek már a 2020-on túli időszakra vonatkozó normák lesznek. Az NV bizottság és a mi ITRE bizottságunk is követi ezt a témát, pontosabban mérjük a véleményt az NV jelentéshez. Az előadónk véleményhez 36 módosító született. Erre a témára fél óránk van, úgyhogy késedelem nélkül kérem Delenge urat, hogy mutassa be nekünk körülbelül 5 percben ezt a véleménytervezetet. Köszönöm! elnök úr. Kedves kollégák! A 2017-es az Európai Unió állapota beszédében Juncker bizottsági elnök úr kifejtette, hogy a tiszta autókba jelentős befektetést kell tenni. Nem csak azért, mert a klímaváltozás elleni harcban világelsők akarunk maradni, hanem azért is, mert szeretnénk az európai autógyártók erős piaci helyzetét is megőrizni. Ehhez arra van szükség, hogy globális értelemben a versenyképes közlekedési eszközök iparát képviseljük. Sajnos az EU gyártók átállása lassabb a kívánatosnál, Márpedig, ha meg akarjuk őrizni az innovációs és versenyképességi helyünket a világban, akkor itt össze kell kapnunk magunkat. 200 ezer új munkahely teremthető, csak ezen iparág ö, ökológiaivá való átállításában, vagy által, és ezért 2025-ig a lehető legambiciózusabb környezeti célokat kell előírni a gépjárművek számára. Ezek a szigorúbb normák egyébként gazdasági értelemben is ö, jók Európa számára, arra nem beszélve, hogy mekkora ö, levegőszennyezés csökkenést generálhatunk általa. Ö, és a jelenlegi nél akár tízszeresre növelhető a gépjárművek e- egy e- e- élettartam alatt megtakarítható összeg. Ez több ezer euró egy-egy gépjármű esetében a jelenlegihez képest. Az EU-nak Kaliforniával, Kínával, Japánnal kell versengenie az autógyártásban, és olyan ö, politikai keretekre van szükség, amelyek persze előremutatóak, környezetbarátak és verseny ösztönzők. Ö, sajnos például a feltöltő infrastruktúra Európában ennek a kiépülése elmaradt, és ezért sokan nem vesznek elektromos járművet. Tehát nem csak gyártani kell a gépjárműveket, hanem a fenntartásukat, feltöltésüket is meg kell oldani, és ez óriási beruházásokat igényel. Mit javaslunk tehát? Az átlag új kibocsátási norma az új gépjárművekre 45%-kal legyen szigorúbb, mint a jelenlegi, és 2030-ig akár 75%-os kibocsátás csökkentést is el kell és lehet érni. Talán ez túl radikálisnak tűnik, de nem lehetetlen. Ezek a célok ambiciózusak, de elérhetőek, csak össze kell kapni magunkat, és ha komolyan vesszük a párizsi megállapodásban foglaltakat, illetve ha az autóiparunkat versenyképesen akarjuk tartani az, hogy az elektromos autók nem terjednek a töltőinfrastruktúra hiánya miatt, ezért külön kell foglalkozni a töltőinfrastruktúra fejlesztésével, ösztönözni kell a gyors, rugalmas átállást. Kell egy hosszú távú tervezés, hogy a beruházási biztonság meglegyen a befektetők számára és a konkrét vásárlók számára hatástanulmányában a bizottság leszögezi, hogy egy 50%-os hatékonyság növelés érdekében 2030-ig, és akkor még nem is tekintettük az egészségügyi pozitív vonzatokat, sürgős cselekvésre van szükség. Egyébként az egészségi népegészségügyi előnyök szinte felmérhetetlenek. Tehát egyszerre mutat több vektor ebbe az irányba, itt most már kizárólag az elkötelezett, ambíciózus politikai döntés hiányzik. Köszönjük szépen! A néppárt részéről Szelini úrnak adok szót. Köszönöm! És köszönöm azt is, hogy eh, meghívtak, és hogy hát kifejthetjük mi is véleményünket. Rövid leszek. A párizsi megállapodásban vállaltakat nyilván be kell tartanunk, de ez egy minimum. A párizsi célok betartása ne minősüljön provokációnak. Az előadó jól ki is fejtette, hogy mit értünk ez alatt. és a 2025-ig 15%-os csökkentés vagy javítás, hatékonyság növelést előírni, és 2030-ig meg 50%-osat, az bizony ambiciózus terv. Ha ezt tényleg meg akarjuk valósítani, akkor az iparunkat alapjaiban kell átalakítani, és ez megrendítheti az autóipart olyannyira megrendítheti, hogy a többi párizsi szélt már nem is tudjuk majd elérni. Tehát eh, egy körültekintőbb, óvatos előrelépést javasolnánk. Milyen negatív hatásokra gondolok itt? Ha csak a 2025-ös köztes célról beszélünk, már akkor is az jön ki a számítások alapján, hogy 2021-22-re illetve a 25, 22 és 25 között három év alatt, akkor 15 50%-ra kell növelni a hatékonyság növekedést. Ez számomra elképzelhetetlen, mert a beszállítói hálózatok nagyon komplex rendszerek, óriási beszállítói ipar épül az autóiparra, és három év alatt ez nem fog tudni átállni önmagát teljesen meghaladni, átépíteni. Responsabilità da parte del decisore politico. Tehát egyetértek azzal, hogy eh, ambiciózus célokra van szükség, de azért politikai felelősségre is szükség van, mert ha egy szakember ránéz ezekre a célokra, akkor nem fogja őket komolynak tekinteni, mert megvalósíthatatlanok. Szerintem ambiciózus, de realisztikus célok kijelölésére lenne szükség. 2017-ig egyébként azt jósolják sokan, hogy a dízel autók ö, aránya továbbra is csökkenni fog, de a benzines autók vásárlása még növekedni fog, már pedig azért, mert az elektromos autók nagyon drágák, a dízelek kibennek a divatból, és akkor ezért több benzines autót fognak az emberek venni, amit még meg is tudnak fizetni, mert az elektromosat nem tudják. Papa út, tessék! Ez egy nagyon ambíciózus cél. Ha azt nézzük, hogy Az EU ö, van jelenleg a nulla kibocsátású autók ö, aránya egy százalékos, tehát minden száz autóból egy elektromos, akkor nem nagyon látom, hogy ezeket a célokat hogyan fogjuk elérni. Nem elég ezeket az autókat legyártani, valakinek meg is kell őket venni. És az, hogy megveszik-e, az azon is múlik, hogy a fogyasztók belátják-e ennek a hasznát, a zsebükkel is belátják-e, és főleg az itt a gond, hogy az elektromos gépjárművek autonómiája még mindig túl alacsony. Nem lehet velük messzire menni. Ezt pedig ez, ez nem elhanyagolható szempont, még a töltőinfrastruktúra és az egyéb ösztönzők mellett is ezt a hátrányt egyelőre még nem sikerült kivenni az egyenlegből. Akármennyi adókedvezményt adnak, és támogatjuk a fejlesztőket, a mikroelektronikai, digitális fejlesztést, tesztelést, az autonómia továbbra is nagy gond. És persze igen, a költségek is nagyon nagy gondot jelentenek. Nyilván új technológiák kifejlesztéséhez nagyon nagy kezdeti beruházásokra van szükség, és ezek reáliák, amelyekkel nem számolni hiba lenne. Köszönöm szépen. Popa úr, Tosanovszki úr az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tervezetet. Nagyon ambíciózus. Ne felejtsük el, hogy az autóipar az európai gazdaság egyik legfőbb motorja. 12 millió ember dolgozik közvetlenül az autóiparban. Körülbelül 400 milliárdos kutatásfejlesztés zajlik. Óriási összeg. Most, hogyha drasztikusan ambiciózus célokat fogalmazunk meg, ez a gazdasági modellt is keményen érintheti minden következményével együtt. A javaslat igazából csak a széndiokszid kibocsátással foglalkozik. Itt mindenképpen eh, kiegyensúlyozott lehetőséget kell találni, tehát nem csak a széndiokszidra kell koncentrálni, hanem az összes kibocsátásra. És eh, ne felejtsük el a kéndioxidot, amely korábban is megvolt. Ne felejtsük el a dízelgétet. Azért ezek a dolgok is ott voltak. A technológiai semlegességet szeretném most kihangsúlyozni, és ehhez kellene ragaszkodnunk. A javaslatban nagyon erősen elmozdulnánk az elektromos autók irányába, és elfelejtjük, hogy más technológiák is vannak, esetleg nyerő technológiák a politika és az adminisztráció feladata nem az, hogy az egyik technológiát előnyben részesítse a másikkal szemben. Tehát szerintem az nagyon rossz, hogyha a politikusok egy része egyfajta technológiát és ipart támogat, a másik része pedig egy másikat. Most térjünk vissza arra, amit a kollégák mondtak az előbb. Nagyon, nagyon ambiciózusak a célok. Néhány kolléga még tovább is menne. A 30% még a klímacsomag fölött is van, természetesen technológiailag megvalósítható, érzékeny dolgokat kell létrehajtanunk, de azért legyünk észnél. Ne csak az ambícióink vezessenek minket. Értem, hogy szükségünk van arra, hogy az autóipar feladatokat oldjon meg de igazából ne üssön vissza ránk. Köszönöm szépen, Tosanovszki úr. Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak és az elvégzett munkát. Két általános megjegyzésem lenne az első. Az alcím ellenére ez a jelentés alapvetően három témával foglalkozik egyszerre. Egyrészt környezetvédelmi kérdése, éghajlatváltozási kérdésekkel, aztán technológiai kérdésekkel, hogy mi a legjobb technológiai megoldás lehet következő 10-15 évre, a harmadik pedig gazdasági kérdés, hogy lehet a versenyképességet összeegyeztetni a környezetvédelemmel. Meg kell találni ugyanis az egyensúlyt, és szerintem a, a jelentésben sikerül is ez. A második megjegyzésem, a nulla emissziós kipufogó miért nulla emissziós megoldás mellett teszi le a voksát. Tehát 2030-ban az elektromos áram fele még mindig nem megújuló forrásból származik is. Tehát úgy tűnik, hogy ez nem olyan egyszerűen megoldható. A jelentés egyébként jó néhány más kérdéssel is foglalkozik, például az emissziók szociális költsége, vagy társadalmi költsége. Nem mindegy, hogy egy járműre, vagy az egy utasra vetített emissziót vizsgáljuk. Ez nyilvánvalóan más eredményeket ad. Az elektromos autók, teljesen új technológia, amihez az infrastruktúrának, a töltő infrastruktúrának is ö, alkalmazkodnia kell. Nem mindegy, hogy 100 vagy 150 kilométeres hatótávja van egy ilyen elektromos autónak, egész egyszerűen a kondicionalitás szempontjából ez egy, egy fontos ipari eszköz lehet. Érdekes módon az ITRE bizottság előadójának extrémebb az álláspontja, még szélsőségesebb, mint a Környezetvédelmi Bizottságon, pedig hát nem ez az igazi szerepünk. Az Európai Bizottság javaslata maga is úgy tekintendő, mint egy igazi precedens, amely egyrészt kiegyensúlyozott, másrészt szerintem elfogadható és pragmatikus, ugyanis védeni kell e, a környezetvédelmi ambíciónkat, ugyanakkor nem szabad, hogy háttérbe szóljon a gazdaság versenyképességünk se. Nyilván megpróbáljuk a COM 21-es célokhoz igazítani mindezt, ugyanakkor a az utólagos igazodás a COM 21-hez nem feltétlenül a legcélra vezetőbb, ezért a frakciónk álláspontja az, hogy az Európai Bizottság eh, javaslata alapvetően elfogadható, még hogyha részben kis mértékben javíthatunk is rajta. Köszönjük Riké úrnak. A GUE nevében Sziliki Atis úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani. Jakob Talunde kollégának a jelentéséért, nagyon jó munka alapot ad. A GUE frakció úgy gondolja, hogy figyelembe kell venni azokat a nagy célkitűzéseket, amelyeket a klímaváltozásra kapcsolatban fogalmaztunk meg annak érdekében, hogy csökkenthessük az új gépjárművek kibocsátásait. Szerintem ez egy realista célkitűzés. A lényeg az, hogy alkalmazzuk is. Realista minden adat alapján, az ipar alapján és a kilátások alapján. Az Európai Unióban is nemzetközi szinten is. Elég gyakran nem realista célukat fogalmazunk meg, nem csak a gazdaság számára rossz ez, hanem a közegészségügy számára is. Garantálni kell, hogy a polgárok megfelelő információkat kapjanak, és hogy összehasonlíthassák az információkat, ami az autójukat, a gépjárművüket és a kibocsátásokat illeti. És nagyon fontos az, hogy ez ne a dolgozó embereken csapódjon le. Természetesen előre kell látni, hogy milyen rossz hatása van a munkavállalókra ennek, és védeni kell a munkavállalókat, természetesen a szociális partnerekkel történő együttműködésben. Ami pedig a az infrastruktúrát illeti, a gépjárművek feltöltésének infrastruktúráját a tagállamoknak igenis segítséget kell kapni az Európai Unióról, hiszen szükség van az állami beruházásokra is. És figyelembe kell venni az összes létező technológiát, amely létezik, amelyet bemutattak nekünk. Szerintem hibás az, hogy mindent igazából az elektromos autókra alapozunk, tehát szerintem sokkal több választási lehetőségünk van, és ki kell találnunk, fel kell becsülnünk azt is, hogy hogyan fogjuk mérni a kibocsátásokat reális körülmények között, reális vezetési körülmények között. Hiszen nagyon fontos az, hogy ezt megoldjuk, hogy a jövőben elkerüljük azokat a botrányokat, amelyek megrázták az autóipart. És nagyon fontos, hogy ebbe az irányba mozduljunk el a módosító segítségével. Köszönöm, Szilikiotis úr, most pedig hat képviselő szeretne valamit mondani. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy mindenki tartsa be az egy percét. Van Bremt asszony az első. Köszönöm szépen. Nagyon alaposan hallgattam az előadót és az árnyék előadókat, és mindenki a Párizsi Egyezményre utalt, hogy be kell tartanunk. Utána jöttek érvek, hogy például miért fogadjuk el a bizottság javaslatát. Milyen tudjuk, hogy a bizottság javaslata annyira gyenge az ambícióit tekintve, hogy semmi esetre sem felel meg a Párizsi Egyezménynek. Nagyon lényeges a szakbizottságunk számára, hogy ne csak a Párizsi Egyezményre, hanem az iparra is tekintsen. Nagyon fontos az, hogy garantáljuk, hogy a gazdaság minden része tisztességesen részesedik. És hogyha a gépjárműipar nem, akkor akkor az nem tisztességes. Másodszorban nagyon fontos a gépjárműipar számára, hogy ambiciózus céljaink vannak, csökkenteni kell a széndiokszidot, de ezen kívül a régi technológiák kivezetése is nagyon lényeges. De most próbáljunk egy nagyon jó többséget keríteni itt az itrében, hogy ezt a két célt ambiciózusabban alakítsuk, mint a bizottság javaslata. És ambiciózusak vagyunk, az alacsony kibocsátású mandátumunkban is. Végezetül pedig eh, ebben a parlamentben volt egy vizsgáló bizottság, nagyon jó volt az a bizottság, óriási többséget kap, Henkel úr ön is emlékszik, hogy a parlamentben óriási többség támogatta a, a Dieselgate munkabizottság eredményét, és mindenki úgy szavazott, hogy 2035-ig eh, vezessük ki a káros anyagokat kibocsátó gépjárműveket. Ez ebben a bizottságban is így volt, és a dízelgét bizottságban ugyanígy, mint a plenárison. És köszönöm szépen, Werner asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném köszön, megköszönni az előadónak a jelentést. Örülök, hogy az ITRE szakbizottságban vitázunk erről a nagyon lényeges dokumentumról. Úgy gondolom, és Katlin van Bremthez csatlakozom, hogy sokat kell tennünk annak érdekében, hogy a saját által meghatározott klímacéljainkat elérjük. Azonban eh, nagyon fontos az, hogy bizonyos küszöbb értékeken túljussunk, hogy a gépjármű iparnak megérje fel megújuló vagy elektromos energia, energia, meghajtású autókba beruházni. Tehát túl magasak a küszöbértékek. De szerintem gondoljunk a lehetséges magánberuházókra, akik az infrastruktúrába szeretnének beruházni, hiszen nekik is biztonságra van szükségük, hogy az elektromos autókat, ha legyártják, akkor ezeket fel is lehessen tölteni. Ez egy nagy akadálya fogyasztók részéről, hogy alacsony kibocsátású, illetve elektromos autókat vegyenek, hiszen nincs meg az infrastruktúrájuk. Ezen kívül arra is gondoltam, hogy a magán beruházásokat pedig valahogy bátorítani kellene. Egy nagyon lényeges pont, hogy ne felejtsük el a szükséges változásokat is, és hogy ezeknek milyen szociális kihatása lesz. Itt a arról beszélek, hogy az gépjármű iparban munkahelyek fognak eltűnni. Erre pedig eh, jogalkotói szempontból is reagálni kell, együtt a szociális partnerekkel, többek között a szakszervezetekkel. A klímavédelem pedig egy össztársadalmi óriási feladat, és ezt nem lehet csak is a munkavállalók eh, vállára terhelni, akik eh, a munkájukkal, hozzájárulásukkal hozzájárultak, nagy mértékben járultak hozzá az európai jóléthez. Éppen ezért fontos az, hogy legyenek büntetések is. Dolgozunk az alternatív üzemanyagokon, és ezzel a témával pedig konkrét foglalkozni is kell. Itt mindenképpen megfelelő ambíciót kell felmutatnunk, hogy elérjük a 2030-as célkitűzést hogy eh, hogyan alakítjuk át a gépjárműipart, hogyan vezényeljük le a szerkezetváltást, és ez természetesen átképzéssel is összefügg. Köszönöm szépen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi jön ki a végén, és örülök a további együttműködésnek. Lika úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Tavaly beszéltünk az épületek energia hatékonyságával kapcsolatos jelentésről. Például arról, hogy az új parkolókban 10, 20, 30, 50 nyi töltőpontot kell kialakítani. Mondtam kollégák már akkor is, hogy nem megfelelő töltők nélkül nem lesznek elektromos autók. Eltelt egy év, és pontosan ott tartunk, amit tavaly mondtam, hogy mi lesz. Tavaly nem voltak hajlandóak a kötelező célkitűzések mellett szavazni, így nagyon nehéz lesz az elektromos autók terjedését várni. Tehát megfelelő töltő, újratöltő hálózat, infrastruktúra nélkül még 5%-nyi elektromos autó sem lesz, mert senki sem tudja majd ezeket eh, használni. Ennek az irányelvnek az újratöltősi eh, eh, töltőhálózat kiépítésével kell kezdenie, hiszen kinevetetjük magunkat, hogyha a jó ötleteinkből aztán soha semmi nem lesz. Ez a science fiction szintjén marad csak majd. Tehát meggyőződésem, hogy el kell kerülnünk annak eh, azt, hogy mi előre megmondjuk, hogy melyik technológia eh, lesz a nyerő, amikor magasabb, mint 10%-nyi elektromos autó arányról beszélünk, akkor pedig pontosan ezt tesszük. Ezért a hidrogén és egyéb eh, Eh, technológia kizárása óriási hiba lenne. Szerintem minden technológiát támogatni kell, és aztán majd meglátjuk, hogy ebből melyik lesz a fenntartható, melyik lesz hosszú távon a nyerő. Harmadik megjegyzésem, meggyőződésem az, hogy az Európai Bizottságtól komolyan meg kell kérdezni, hogy milyen hatástanulmányokat végeztek annak érdekében, hogy lássuk, hogy milyen célokat lehet és kell meg állapítani. Kathleen van Bremtnek teljesen igaza volt, amikor feltette a kérdést, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkozó cél mi kellene, hogy legyen, az új százalék mennyi legyen az új autók esetében, legyenek ezek hidrogénhajtású autók, hibrid autók, én egyébként hidrogénhajtás párti vagyok. Lehet, hogy nem a teljesen elektromos hajtásra kellene átérni, lehet, hogy 10-15 év múlva ez megvalósítható, de a Horizon 2020-szal lehet, hogy valami olyan csoda megoldás jön elő, majd ezeket a technológiákat teljesen elsodorja. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálni, hogy minden tagállamnak a hálózatra, a töltőhálózatra vonatkozóan mik a vállalásai és a kötelezettségei. Beszéljünk hidrogén meghajtásról, hibrid megoldásokról, elektromos autókról. Az látható, hogy, illetve lehet tudni, hogy a hidrogén cella megoldással kísérletezik egy német autógyártó, amit most nem szeretnék megnevezni, de hogyha az infrastruktúra megteremtésére kötelezzük őket, akkor egyszer mindenkorra be ágyazódik egy olyan technológia, ami nem biztos, hogy fenntartható egész egyszerűen, mert nem tettük meg a megfelelő lépéseket. Tavaly sajátos módon az energia hatékonyság kapcsán, amikor az épületekről volt szó, a kötelező töltőpontra vonatkozó szabályokat önök nem fogadták el. 15% utópia újratöltési pontok nélkül. Ugyanez igaz egyébként a hidrogéncellás autókra is. Köszönöm. Márten úr, a következő hozzászólunk. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ne féljünk a haladástól, attól, hogy felgyorsítsuk a fejlődést. Egyértelmű üzenetet kell az autógyártóknak küldeni. Ennek a bizonyítéka az, hogy a Rödu bejelentette, hogy 2022-ig, ez már itt van a nyakunkon, 8 új elektromos modellje lesz. 2030-ig a Volkswagen minden autó elektromosan is elérhető lesz. Vannak olyan régiók, akik azt mondják 2030 és 40 között minden belső égésű modorral hajtott gépjárművet kitiltanak a város, városokból. Tehát itt a bizonyíték, hogy működik ez a megközelítés. A kollégáknak mondom, igen, állami, illetve közpénzekből kell képíteni a, a, a megfelelő infrastruktúrát, amit egyébként az államadóságból le kell tudni vonni, hiszen különben ez nem valósulhat meg, ez ellenünk működne. A technológiai sokszínűség nagyon fontos, a diverzitás ebben a területben is, a bioüzemanyagok és az etanol felé kell a fejlesztéseket tolni. Egyébként itt a harmadik generációsra gondolok, a nulla kibocsátású tüzelőanyagok is megvalósulhatnak, ehhez megfelelő technológiára van szükség. A mindennapos közlekedés 25,2 km átlagban e, Európában. Vannak olyan gyártók, akik azt mondják, hogy e, amikor hazaérünk és még marad az akkumulátorban áram, akkor magát az á, a házat is lehet ezzel részben működtetni, és aztán később, amikor kisebb a hálózatban az energiafelvétel, akkor lehet az autót újra e, feltölteni. Köszönjük szépen. Most Gorosztat asszonynak adok szót. Köszönöm ennek úr. Egy kicsit aggaszt, hogy előadónk itt mit fektet le, több okból is, de ami a, a szindioxid kibocsátási célokat illeti, egyet értünk, de realistáknak kell lennünk, és a piacból kell kiindulni, az infrastruktúrális igényekből, lehetőségekből. Például akarjuk-e tényleg akkumulátorokkal kirakni valamennyi járdánkat, és képesek vagyunk-e technológia semlegesen döntéseket hozni. Egy kicsit aggaszt, hogy nincs semmi rugalmasság a szindioxid célok végrehajtása tekintetében. Hogy három évvel előbbre akarnánk hozni a célok elérését, míg az ipar azt mondja, hogy még három évre lenne szüksége a a könnyű tehergépjárművek, teherautók esetében ezt még úgy értem is, de a bizottsági javaslat szerintem nem jó irányba hat, és előadónkkal sem tudok egyetérteni, túl dogmatikusnak érzem, a realitástól elrugaszkodottnak azt, amit javasol. Ezt kérem, hogy fontoljuk még. Köszönjük szépen, meg! Turmes Radio Luxemburg. én társzerzője vagyok ennek a jelentésnek, de, és ezzel együtt is azt mondom, hogy meg kell értenünk, hogy minden technológia mögött van egy fizikai realitás. A, a, a hidrogénes autót háromszoros energiával lehet csak feltölteni, mint egy elektromos autót, hiszen az elektrolízishez energia befektetésre van szükség, és így aztán már nem is olyan olcsó, meg környezetbarát ez a hidrogénes autó. Az elektromos autó sokkal hatékonyabb, mint a másik nulla kibocsátású hidrogénes alternatíva. Persze lesznek olyan területek, ahol hidrogénes autókra van szükség, de a fizikai alaptényeket vegyük figyelembe, a vízbontáshoz hatalmas energiára van szükség. A széndiokszid egyensúly szempontjából pedig már látható, hogy Svédországban 100%-ig újrahasznosítható akkumulátorokat is gyártanak, ezek tehát 100%-ig vissza forgathatók, a kobalt és nikkel tartalmukat ki tudják nyerni, még a Svédországban, és ezek az anyagok nem vesznek el, erről van igazolás. Tehát nem kell új kobaltot és nikkelt bányászni. Óriási áttörés ez, mert valóban az akkumulátorok komoly szennyezési tényezők, de ha visszagerhetők belőlük a veszélyes és egyben hasznos anyagok, akkor el lehet mozdulni a zöld akkumulátorok irányába. Az ipar, meg Ázsia gyakran az azonnali haszonra nyomul, és elmulasztja a hosszú távú fejlesztést, már pedig létezik ez a technológia is, ezt kéne megragadni. Az elektromos autó továbbá a jelenlegi mixben ötször hatékonyabb, mint a benzines vagy dízel autó már a jelenlegi energiamixben is ötszörös a hatékonysága. És ha olyan akkumulátorokat építünk, amelyek újrahasznosíthatók, vagy újra kinyerhető belőlük a veszélyes hasznos anyag, akkor ez tovább növekedhet. És akkor már egyértelműen az elektromos autó fog vezetni minden fronton. Köszönöm, elnök úr. Ez egy nagyon fontos és persze érdekes téma is. Óriási kihívásokat jelent a közlekedési kibocsátások csökkentése. Ez az az ágazat, ahol sajnos jelenleg nő a kibocsátás. És azt is látni kell, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra. Négy tagállam van az egész Európai Unióban mindössze, ahol kevesebb a közlekedési kibocsátás, mint 1990-ben. Finnország hazám az egyik ilyen. De az összes többi országban nőtt a közlekedés elbetű kibocsátás, ezért van szükség technológia semleges megközelítésre. Nem szabad egyetlen egy technológiát kiemelni, a többiek eh, preferálni, szemben preferálni, mert sok kihívás van, mégis sok eh, meglepetés érhet minket bármelyik úton. Jó, örülünk az elektromos autóknak, de ezeknek is van sok hátránya, az akkumulátoripar nem bír lépést tartani, itt is időre van szükség, jó, valóban, és a hidrogén és a gázüzemű autók is realitást képviselnek. Maradjunk meg a technológia semlegességnél, és dönts el az ipar meg a piac, hogy melyik ö, ö, futhat föl jobban. És ne csak a, üzemanyagokról beszéljünk az egész infrastruktúra, amelyet ki kell építeni ezen gépjárművek működtetéséhez, ennek a tervezése, logisztikája is óriási terület. És ezeken a területeken párhuzamosan kell előrelépni, nem lehet egyik meg megállva a többit kiforgatni a helyről. Romáca úrnak adok szót a bizottság részéről. Köszönöm. Megpróbálom kicsit kifejteni, hogy mi is a bizottság javaslat mögötti motiváció, és hogy miért alacsonyabb értékeket jelöltünk meg, mint az eredeti előadói javaslat ír. Három dolgot vizsgáltunk. A környezeti hatást, a fogyasztókra gyakorolt hatást, és a társadalmi, például munkaerőpiaci hatásokat, az innovációs hatásokat. Ha a környezeti hatásokat nézzük, sokan emlegetik a Párizsi megállapodást, és igen, az Európai Unió elkötelezte magát, hogy legalább 40%-kal csökkenti 2030-ig 1990-hez képest a kibocsátásait. A misszió kereskedelmi rendszeren kívül is csökkennek a kibocsátások 30%-kal 2005-hez képest. És ha a közúti közlekedést nézzük, amely egyébként nem a legolcsóbb költség vagy kibocsátás csökkentési terület. Itt 25%-os a kitűzött cél, sőt, ez most 22 mérsékelné a bizottság, mert láthatóak az akadályok. A többi megtakarítást a teherautókra kivetett széndiokszid adóval próbáljuk megfogni, illetve az Eurovinyetta javaslat újragondolásával, az egységes közlekedés irányelvvel, és ahogy az több képviselő is felhívja, felhívja le a figyelmet, az üzemanyagokra vonatkozó irányelvvel. És persze ezeken kívül nem csak EU-s, hanem tagállami intézkedések, jogszabályok is születnek folyamatosan, nem mindent Brüsszelből kell vagy lehet megoldani. Ahol 40%-ot akarunk megtakarítani a széndiokszid tekintetében, ez összesen 3%-nak felel meg, tehát olyan sokat nem ér, ami a fogyasztói megtakarításokat illeti. Itt 2030-ig <clears throat> mintegy 1400 euróval lehet átlagosan olcsóbbá tenni a környezetbarát járművek árát. De ez egy átlag, mondom és ez 40% esetén 400 euró, 15% esetén 1000 euró. Miért? Mert a gyártási költségek jóval drágábbak a nagyobb megtakarítás elérő autóknál. Sok számot megvizsgáltunk, sok tanulmány számait, és a feltételekkel is sok múlik, hogy hogyan végzik a számításokat. A 30%-os bizottsági javaslattal párhuzamosan várhatóan foglalkoztatási növekedés generálódna, mert új munkahelyekre lesz szükség. A plug-in hybrid típusú elektromos járművek, ha megjelennek az autó mixben, akkor ugye ezeknek két motorja lesz, egy elektromos és egy hagyományos, és, és ez munkahelyteremtő tényező. Ha az ITRE által közölt számokat nézzük, és az ambíciókat. Ugye itt 45 meg 75 százalékról beszélnek. Ha ezt sikerülne is elérni, akkor a költségvonzata a dolognak hatalmas lenne. A nulla kibocsátású gépjárművek ha a cél, akkor az alacsony kibocsátású gépjárművek hátrányba kerülnek, például ezek az előbb említett hibrid gépjárművek, és ennek viszont munkahely szám csökkentő hatása lenne. A bizottság arra törekszik, hogy sima átállás, legy, sima legyen az átállás a nulla és alacsony kibocsátású járművekre, anélkül, hogy a munkaerő piaci dinamikák jelentősen megváltoznának negatív irányba. Egyes európai régiók szempontjából, amelyek függenek az autóipartól, ez különösen érzékeny kérdés. Talán ennyit mondanék első körben. Lehetne még bőven kifejteni a témát. Holnap néhányan újra találkozunk a Trendbizottságban, és majd hamarosan az környezeti bizottságban is. A bizottság várja a valamennyi parlamenti szakbizottság véleményét és saját elemzéseiket, de nekünk is még további elemzésekre van szükségünk. Köszönöm szépen. Most visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy megvitathattuk ezt a témát. Van, aki aggódik, hogy egy túl ambiciózus cél munkahelyeket szüntethet meg és áremelkedést okozna. Szerintem ennek az ellenkezője igaz. Ha lemaradunk, akkor az lesz majd drága. Az USA-ban, Kínában már tömegesen gyártják a nulla kibocsátású járműveket. Akkor lesz fennakadás, ha a múlt autóit gyártjuk tovább, és nem a jövő autóit kezdjük el gyártani társadalmi értelemben is. Van, aki azt gondolja, hogy szociális okokból érdemes lenne a zöld átállást elhalasztani. Szerintem és szerintünk ez csak azt annak felel meg, mintha hogyha rugdosnánk magunk előtt a, a dobozt az utcán. Ezt a zökkenőt ki kell heverni és ha kitoljuk az ökönő áthajtást, akkor nagyobb lesz az ökönő. Az autóipar a munkaerőpiac szempontjából valóban meghatározó jelentőségű, de az új technológiákba való befektetés, az új készségek fejlesztése nem szigorúan az autóipart segíti, hanem egyéb pozitív hatásai is vannak, és Európa a jövő autóinak fő exportőrévé válhat. Most emlékeztetnék, hogy a módosítók benyújtásának határideje április 26-a 12 óra. Tehát április 26-a dél. Most akkor áttérünk a következő témára. Ez pedig a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása, az előadó pedig Turmes úr, és most szeretném megkérni Turmes urat, hogy mutassa be a jelentését. Köszönöm szépen! közbeszerzés a kormányzatok által, de a helyhatóságok által is, érdekes, és hogyha a gépjárművek közbeszerzéséről beszélünk, hogy legyen ez egy önkormányzat, egy több önkormányzat, akkor mondjuk a szemét, a hulladék szállítás számára, tehát akkor itt már eléggé nyilvánvaló, hogy milyen fajta gépjárművekre van szükség. Tehát a gépjárművek, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak, vagy állami tulajdonban vannak, közbeszerzés révén kerülnek oda. A bizottság rész, tehát már volt egy létező irányelv, és ez annyira gyenge, hogy ez nem is működik. A bizottság most egy új felülvizsgálatra készül, és szerintem jó, hogy jön ez, de szerintem több összpontosításra van szükségünk. Néhányan azt mondják, hogy technológia semlegesség. Hát én azt szeretném elmondani, hogy a klímaváltozásban ez egy nonsens. Van egy bolygónk, ahol van egy széndiokszid szennyezés, akkor egyszerűen le kell zárni a szenet. És igazából le kell zárni a szerves üzemanyagot elégető autókat. Ennyire egyszerű. Tehát természetesen vannak olyan technológiák, amelyek megfelelnek a kibocsátás előírásoknak. Tehát viszonylag nyilvánvaló. És minél mélyebbre haladunk, annál jobban kiderül, hogy a hibrid autók és az elektromos autók és az hidrogén meghajtású autók azok, amelyek opciót képviselnek. Ezen kívül még itt van a szennyezés, de iparpolitikáról is szó van. És én említenék egy számot, és ez a bizottságot is fölrázta. Kínában ma 400 ezer elektromos busz van. Hány elektromos busz van Európában? 2000 sincs. 2000 sincs. Az európai nagy autóbusz gyártók igazából nem tették magukévá ezt. Van egy olyan 10-15 kínai gyártó, amely önti az elektromos buszokat. Hogyha igazából szeretnénk életbe maradni, akkor értsük meg ezt az üzenetet. És egyszerűen szükségünk van az elektromos hibrid autókra, ide tartozik a hidrogén is, és ez pedig a következő generációs akukkal kerüljön összekapcsolásra megkérhet, megkérdezhetünk egy céget, hol vásárolhatjuk meg a legolcsóbb akukat, a válasz nem Európában. Az LG Dél-Koreából, Japán, a japán Panasonic gyártja a legjobb, legolcsóbb akukat. Tehát elmentünk a bizottsághoz, és elmondtuk, hogy igazából, ha Európa vissza szeretne térni, akkor az az, hogy merjünk fejest ugrani a zöld akuba, amely 100%-ig újrahasznosítható. Úgy kell megtervezni az akut, hogy kezdetektől fogva tudjuk, hogy utána szészethetjük és újrahasznosíthatjuk. A másik az az, hogy az akkumulátorgyáraknak 100 ig megújuló energiaforrásokkal kell rendelkezniük, tehát van már egy ilyen projekt Svédországban. Ez pedig eh, megte, meg, részben megtehető Európában is, és igazából ezt összeköthetjük fenntartható bányászati kezdeményezéssel. Tehát igazából, amit eh, tennünk kell, az nem az az, hogy egy bizonyos százalékban elektromos autókat veszünk, hanem kapcsoljuk össze az akukkal, amelyek ezekben az autókban vannak. És számokat is említettem, amelyekről vitázhatunk, ami lényeges az az, hogy a bizottságnak 2020-ra nincsenek számai. Tehát, tehát most vagy nyerünk, vagy vesztünk. 2020-ban a piac legyen olyan piac, amely egy prémium piac Európában. Ez egy kötelezettség a helyhatóságokat tekintve. És a helyhatóságok hajlandók belemenni, hogyha pénzt is kapnak az egész fejezet a Connecting Europe-ról szól, az EFSI-ről, az Európai Beruházási Bank pénze. Az utolsó megjegyzésem, hogy ne, ne gondolják azt, hogy igazából a városokat gyorsan meg lehet változtatni, hogyha új dolgokat veszünk. 350 olyan város van Európában, amely nem felel meg az európai légszennyezési előírásoknak. Az ilyen típusú városoknak azt javaslom, hogy legyen egy megújító programjuk, és ez ne elsősorban az elektromos autókra koncentráljon, hiszen az két-három év, amíg megtermelik az újat, tehát inkább egy kicsit több elektromosságot vigyenek a gépjárműveikbe, legyenek egy kicsit többen a hibridek, és ez a 350 város pedig valahogy ilyen újrafelszereléssel kerülhetne közelebb az európai jogszabályokhoz. Ez lenne a előadásom röviden. Köszönjük a néppárt nevében. Gambusz úr. Sí, muchas gracias, presidente. Antes que nada, quería empezar eh, agradeciendo al señor Turmes el trabajo <clears throat> que ya ha realizado. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük Turmes úrnak. Először is. Nagyon érdekes a javaslata. Azt hiszem, hogy elég távol vannak a harcálláspontok egyelőre még egy kiegyensúlyozott szöveget szeretnénk mi is látni. Az világos, hogy egy stabil jogi keretre van szükség, világosan meghatározott célokra, elérhető, megvalósítható célokra, amiket az Európai Unió valóban meg tud valósítani. Ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek a kritériumok nem vezethetnek oda, hogy az újra, Európa újraiparosításának folyamata eh, lelassuljon, vagy leálljon, vagy megforduljon, ne Isten. Tehát a magasan szakképzett munkaerőre koncentrált, innovatív, de mégis a fejlődés párti, vagy fejlődés barát folyamat kell, hogy legyen. Így tudjuk a kettőt, a széndiokszid kibocsátás célokat, a levegőszennyezettségi célokat elérni, amellett, hogy a munkahelyteremtés igen fontos célját sem szorítjuk háttérbe. a közbeszerzések harmonizációja uniós szinten sokat segített abban, hogy a nehéz gépjárművek, tehergépjárművek, buszok például tisztábbak, környezetbarátabbak legyenek. Ehhez uniós szintű fellépés kell. Ha nem így járunk el, akkor nem leszünk globális szinten versenyképesek. Bármilyen szakpolitika, amely a versenyképességünket ássa alá globális szinten, kudarcot fog vallani. Ne felejtsük el azt sem, hogy meg kell védenünk az európai ipart, illetve a tisztességtelen harmadik országok részéről a tisztességtelen kereskedelmi eljárások ellen is meg kell védenünk magunkat. Az Európai Bizottság javaslata több érdekes javaslatot felvet. Egy, ezek tekintetében részben egyetértünk, részben nem, de alapvetően az a fontos, hogy a közös gondolkodás ne álljon le, a célunk az, hogy az uniós gazdaság jól működjön, az ipar jól működjön, a munkahelyek teremtés folytatódjon, miközben az emberek <clears throat> egészségét is védjük. A versenyképes gazdaság ugyanolyan fontos, mint a nemzetközi vállalásaink az állatváltozás elleni harc terén. Azt hiszem, hogy ez olyasmi, amit minden frakció oszt véleményként köszönjük. Korumbasev kollega a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az infrastruktúráról kell beszélnünk, hogy milyen infrastruktúrát kell kiépítenünk. Körülbelül 120 ezer töltőpont van Európában, ennek 5-6-szorosa kell minimum. Ezen infrastruktúra nélkül egész egyszerűen hiába próbáljuk rávenni a gyártókat arra, hogy a minimális célokat teljesítsék. További finanszírozásra is szükség van, mind a közbeszerzések felhasználásával, mind a helyi regionális szervek, önkormányzatok alkalmazásával. A szolgáltatások ára persze ezáltal növekedhet, ez az önkormányzati költségvetésekben ugyanis jelentős tétel lehet. A hálózat finanszírozási eszköz nagyon hasznos módja lehet annak, hogy a hiányzó kapcsolatokat megteremtsük. Ehhez persze a beruházási bankot is be kell vonni. Ne felejtsük el azt sem, hogy egy jármű, egy gépjármű teljes életciklusát kell alapvetően nem csak a kibocsátásokra kell koncentrálni, hanem a gyártás során, illetve az újrahasznosítás során termelődő károsanyag kibocsátás figyelembevétele adja meg az egész életciklusra vegyített széndiokszid kibocsátást, úgynevezett széndiokszid lábnyomat. Olyan termelést kell ösztönöznünk, amely már a dizájntól köz, könnyebbé teszi a gépjárművek majdani újrahasznosítását. Tosanovszki úr, köszönöm szépen, elnök úr. Most úgy gondolom, hogy ez a vita alapvetően az előző téma folytatása, ezért bizonyos dolgokat nem fogok újra mondani, megismételni. Mindenesetre köszönettel tartozunk Türmes úrnak, mert a, mindenképpen érdekes olvasmány az, amit letett elénk az asztalra jelentésként. Ambíciózus javaslat ez, vagy a legmegfelelőbb technológiai megoldás keresése vezet minket, vagy meglátjuk. Egy apró kis pontosítás közbeszerzés ügyben a tömegközlekedés terén vannak nulla kibocsátású eszközök, például a villamosok teljesen elektromosak, mint az köztudott. Vannak azonban urbanisztikai megkötések, amely miatt nem alkalmazhatóak ők mindenhol. Az akkumulátor működtett elektromos járműveknek is vannak nyilván korlátai. A jelenlegi akkumulátor rendszer nem működik túlságosan hosszú a töltési idő, és nem megfelelő nagy energiát lehet belőle visszanyerni, Egyelőre nem áll más rendelkezésre, a jelenlegi rendszernek azonban a technikai korlátai megkedik a kezünket. Egy nagyipari város volt polgármestereként, én, mi is megpróbáltuk mindezt, a környezetbarát közlekedésre való átállás nem könnyű. Szerintem megvan a technikai lehetőség ma már arra, hogy egy teljesen új akkumulátor rendszert vagy energiatárolási rendszert dolgozzunk ki, mají své výsostné bariéry, které velmi... De ezen a ponton azt hiszem, hogy bizonyos akadályokat egyelőre nagyon nehezen ugranak meg bizonyos városok. Például nincs töltőhely minden sarkon, hogyha olyan buszvonalakat akarunk születetni, ahol egy óráig megy a busz, aztán két óráig töltődik, akkor ennek bizony nem sok használ lenne, hiszen tízszerányi buszra lenne szükségünk. Azt hiszem, hogy ezért olyan fontos erről beszélni, mindezekről, a kérdésekről, de azért nem szabad elébe menni a fejlődésnek, mint egy megelőlegezni a technológiai fejlődés. Lehet, hogy most úgy tűnik, hogy egy bizonyos technológia lesz a befutó, de aztán majd az idő fogja ezt is eldönteni. Az európai történelmi városközpontok sajátos helyzete bizony sajátos megoldásokat kíván. Magam részéről ennyit tudnék hozzáfűzni. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönjük, Csaharszki úr. Most az ALDE frakcióból Meister asszonyt hallgatjuk. Köszönöm szépen, és az előadónak is, amit leírt. Egyes dolgokkal egyetértek, másokkal nem. Kezdjem azokkal, amelyekkel egyetértek. Igen, a közbeszerzéseket fel kell gyorsítani a dekarbonizáció területén, ezt hasonlóan látjuk. Örülök annak, hogy az előadó a bizottság látásmódját átvéve ö, életciklusban gondolkodik, ugyanúgy, ahogy az szociáldemokrata kolléga is kifejtette, ezzel is egyet lehet érteni. Nem csak a gépjárműt kell nézni, hanem a teljes gyártási folyamatot és a teljes használati életciklust. De mégis más következtetésre jutok a közös premisszák alapján, mert szerintem technológia semlegesnek kell maradni. Mert ez a helyes út, ennek sok jó példája van. Például nagyon jó bio üzemanyagok vannak újabban, szintetikus, szintetikus bioüzemanyagok, és a gáz alapú motorok hatékonysága is nagyon sokat nőtt. Tehát a keret irányelv az alternatív üzemanyagokról sérülne, hogyha feladnánk a technológia semlegességet, üzemanyag semlegességet. És kár lenne ezekért a projektekért, mert ezek nagyon jó irányba mutatnak. Aztán a CEF, az FC keretén belül is kérdéses, hogy lesz-e elég pénz az átállásra. Mert mindenki fejleszti, fejleszteni a helyi közlekedést, de a régi járműállomány leselejtezése, az új infrastruktúra kiépítése hatalmas beruházásokat igényel. Ez EU-s és állami támogatást is igényel, de nem, szabad túl, nem szabad túltervezni magunkat. Európa nem Kína, és bizonyos értelemben itt könnyebb, más értelemben pedig nehezebb a helyzet. Szorinyó úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és az előadónak is köszönöm, hogy lehetőségünk volt erre a mai eszmecserére. Ha ezt messzebbről nézzük ezt a témát, itt az európai mobilitás jövőjéről tárgyalunk. És arról, hogy Európa az energiaváltás területén világ első marad-e. A tiszta és intelligens mobilitásról még szó sincs. Ezért van szükség ambíciókra, a célokat ne vizezzük föl. De látni kell, hogy több fázisban valósítható meg ez. Azt a vonalat is tartani kell, hogy kis, apró lépésekkel haladunk előre, de egy nagy technológiai váltásra is fel kéne készülni, és persze a zöld akkumulátorokra különösképpen illetve hát a legkorszerűbb töltőtechnológiákra, ezek kiépítésére, eh, egy csúcs technológia gyors használatba vételére. Az energia és az információ kombinációja révén eh, lehetséges csak ez, és nem lehet más a prioritásunk, mint a hosszú távú tiszta közlekedés, és mindent ennek a hosszú távú célnak kell alárendelni. A 2020-as Horizont program már tartalmazza ezeket a prioritásokat, de nem kellően jó arányban. Főleg a töltőállomások infrastruktúrája képítése a szűk keresztmetszet jelenleg. Szenika úr! Köszönöm, elnök úr. Nika úr. Én egyetértek ezzel a jelentéssel, mert korábban is azt gondoltam, ami ebben megfogalmazódik, ami pedig a tömegközlekedést illeti, ezt prioritással kell kezelni. kis hazámban most éppen tiszta jármű beszerzés zajlik, de óriási viták vannak arról, hogy melyik cégtől érdemes beszerezni ezeket a járműveket, mik ezeknek az élettartalma, hatékonysága, nehéz teljes körű adatokat találni. Nemrég jártam San Franciscóban, ott átalakították az, a villamosokat, hibrid buszok közlekednek, úgynevezett jolly buses, és az ottani jármű állomány több mint 90%-a vadonatúj. Na, ezt nevezem átállásnak, amikor a könnyű gépjárművekről beszélünk, meg a nehéz gépjárművekről. Csak egy olyan esetet ismerek Európában, ahol történt hasonló átállás. A könnyű gépjárművek számára ma már elég jó akkumulátorokat lehet gyártani, mert ott kevesebb ugye a, a hely szűke, mint a személygépjárműveknél. És persze ugye a súlykorlátozások néha ellent mondanak annak, hogy elektromos járművek járjanak, mert ezeknek az akkumulátora nehéz. Tehát a súlykorlátozásokat meghajtó anyag függővé kéne tenni. Az elektromos járműveket nem szabadna büntetni azért, mert nehezek. És 2025-ig szerintem valóban a lehető legambíciózusabb célokat kell kijelölni, mert ez ad tervezési biztonságot még akkor is, hogyha nehéz lesz ezen célok elérése. A legfontosabb az ipar számára a kiszámíthatóság. Ha fenntartható, mindenki által támogatott célok vannak, és ezeket elfogadtuk, akkor ebben a biztonságban tud működni a fejlesztés. Egyes országokban ezek a célok nagyon elugaszkodottnak tűnnek, máshol pedig enyhének. Romániában 2025-ig örülhetünk, ha 17%-ot elérünk hatékonyság növekedésben, de ezt is lehet másképp látni a technológiák függvényében lehet, hogy az elmaradottabb helyeken lehet sokkal nagyobbakat ugrani. A nehéz gépjárművek tekintetében azonban szkeptikus vagyok, mert a Teslán kívül nem látok elég gyártót a 6%-os 2025-ig tervezett cél megvalósításához hogyan lesz Romániában a gépjárművek, tehergépjárművek 6%-a kibocsátásmentes, hogyha senki nem gyárta, gyártja őket. Tehát ne csak elméleti számokkal dobálózzunk. És mindig vessük össze a realitással az álmainkat. Köszönöm szépen a bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr hogy a bizottság is lehetőséget kap, hogy elmondja megjegyzését. Köszönöm az előadónak a jelentést, és ez természetesen a bizottság ambícióinál is erősebb. Mindenképpen szeretnék egy szempontot kihangsúlyozni, amely nagyon lényeges, az utolsó megjegyzésekkel kapcsolatban is, ami a elektromos teherautókra vonatkozik. A bizottság megnéz azt a javaslatot, hogy hogyan lehet alacsony, tiszta járművekkel operálni, tehát nem csak elektromos autókra koncentrálunk. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit tisztázni kell. A könnyű haszonjárművek esetében azt mondja a javaslat, hogy 2025-ig itt 25-40 g közötti kibocsátás lenne a leghatékonyabb a hibridek tekintetében, amik pillanatnyilag a piacon vannak, és 2030-ig pedig a zéró kibocsátás a cél. Amikor a nehezebb haszon gépjárművekről van szó, pillanatnyilag a bizottság azt javasolja, hogy az hidrogént, az elektromos autókat és a gázüzemű gépjárműveket vonjuk be. A parlament ezt módosította, és ezután újra kalkuláltuk a széndiokszid mennyiséget. Dif, különféle küszöbök vannak a nehéz haszongépjárművek tekintetében, tehát az előadó itt konzisztensebb a jelentésében, de 2025-ben még nem irányztuk elő a nulla kibocsátást, de 2025-ig nem csak az elektromos autókat vettük figyelembe. És meg, meg kell nézni, hogy milyen piaci helyzet van. Akkor hallottam néhány megjegyzést az élettartamra vonatkozóan, és megnézzük a különféle opciókat. De az a lényeg, hogy a többi jogalkotással is összhangban legyen, tehát nagyon fontos az, hogy a többi javaslattal is összevágjon. Mi úgy véljük, hogy ezek a javaslatok a gépjármű közbeszerzésére vonatkoznak. Vannak limitek, de pillanatnyilag ez az egyetlen megoldás, amit látunk, a gépjárők tekintetében, amire koncentrál a javaslat. És itt eh, természetesen figyelembe vettük a megjegyzéseket, a könnyebb és nehezebb hat, tekintetében. Hallottuk az infrastruktúrára vonatkozó megjegyzéseket, nagyon fontos tudni, hogy ez a javaslat egy csomag része. Tehát nem, nem minden ebben a javaslatban van. Ahogy tudják, van egy irányelv a infrastruktúráról, és a bizottságnál zajlik a munka ebben a tekintetben, és az akkumulátor technológia tekintetében is, hogy fenntartható legyen az akkumulátor technológia, az európai akku kezdeményezés tekintetében. Aztán teljesen itt van, aztán itt van a megújuló energia irányelv, amely a közlekedést, szállítás is figyelembe veszi. Ez a javaslat a gépjárművek beszerzésére vonatkozik. És a javasolt megközelítés véleményünk szerint jobban foglalkozik ezzel a témával. Köszönöm. Thank you very much. And now the final word for our rapporteur, Mr. És most uh, szeretném visszadni az előadónak, Turmes úrnak a szót, és én is szeretném megköszönni a csípős megjegyzéseket. Igen, a csak Kombacsev úr, az infrastruktúra. Azonban itt igazából sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb, tehát a flottákkal. Tehát, hogyha például buszaink vannak, akkor ott van egy busz remíz, ahol a buszokat feltöltik, és akkor stratégiai helyeken pedig vannak töltőállomások. Az infrastruktúrális probléma és ez összefügg azzal is, hogy a bizottság nem állt elő a már meglévő üzemanyag irányelv alapján egy alternatívával. Tehát ezen a téren gyorsabban előre mozdulhatunk, és azt is javaslom, hogy nézzünk meg néhány érvet. Hogyha egy város elektromos buszokat vesz, és a támogatásnak megfelelnek, akkor igazából megfelelhetnek a töltőállomásokról szóló előírásoknak is. A nagyvárosokban igen, megvan a kihívás, hogy a dolgozókat tovább képezzük, hiszen ott megvan a gyakorlati szakismeret, a mechanikus szakismeret, de most, hogyha áttérünk a hidrogén és az elektromos verzióra, akkor továbbképzésre is kell szánnunk időt és pénzt. Itt a helyi hatóságokkal kapcsolatban partnerségeket javaslatni. Itt a pentagráfok tekintetében, hogyha a busztársaságokra gondolok, akkor itt verseny-probléma is van, hiszen különféle vállalatok vannak, amelyek eh, árulják a pentagráfokat, és a többi busz is használhatja ezeket. Tehát ez igazából a zárt piacokon működhet. Nagyon jó, hogy ez előre mozog az új technológiával. Úgy gondolom, hogy itt a bizottságnak kell lépnie. Akkor nézzük csak meg az élettartamot, az akukat. Én úgy gondolom, hogy a bizottságnak elő kell adni egy nagyon alapos vizsgálatot, hogy mi a helyzet ma, mi lesz öt év múlva a helyzet, hogyan nézhet ki. Itt a széndiokszid helyzet 10 év múlva. huszon ezek a dízelgétes alakok mindig minket fognak vádolni, hogy az elektromos autók nem jobbak, mint a dízel. Ez nem igaz, de igazából megbízható hajtóerőre van szükségünk. Nagyon lényeges a teherautók a haszongépjárművekkel, tehát az eBay, az Amazon nal rengeteg teherautó van, kamion van. Tehát igazából sokkal több a nagy kamion, mint a kisebb haszongépjármű. És ez nagy probléma a városoknak a légszennyezés tekintetében is. Hiszen, hogyha a közbeszerzésben a teherautó, tehergépjárművekre koncentrálunk, akkor itt is lehet a hibrid, elektromos szempontot hangsúlyozni. A másik pedig a zöld géppark a zaj nagy probléma a városainkban. Tehát képzeljük el egy pillanatra, hogy ezzel a jogalkotással egy kritikus számú nagy várost elviszünk oda, hogy a nagy infrastruktúrális szerződéseikben elektromos infrastruktúrális gépezetet is létrehozanak. Hát képzeljük el, hogyha ilyen sok az elektromos gépjármű, akkor milyen mértékben csökken a zaj. Tehát a közbeszerzés egy olyan dolog, amely igazából előre mozdíthatja az innovációt, hogyha jól végzik. Természetesen itt van a gáz, és itt vannak a bioüzemanyagok. Te nem tudom, hogy teljes mértékben megértették a Párizsi Egyezményt. Párizs 2050-re azt jelenti, hogy nulla. Tehát itt igazából a teherautóknak 20-25 22 éve van élettartama. Tehát, hogyha gáz alapú boost vagy teherautót veszünk 2050, 2020-ban, akkor ez 2050-ben még ott lesz. Tehát Párizs legyen mindig a gondolataink hátterében, hogyha ezekkel a technológiákkal szembesülünk. És garantálni kell, hogy igazából, amikor elérjük a határidőt, akkor ezek lekerüljenek az útról. Egy másik érv a bioüzemanyagok használata ellen, igen, szükség van a repülőgépeken. Igen, lesznek elektromos repülők, mert a Rolls-Royce, az Airbus is dolgozik már az elektromos repülőn, de mondjuk úgy 60-80 utasig. De igazából a nagy repülőgépeknél nincs alternatíva, a kerozin alternatívája csak is a bioüzemanyag lehet. De a biomassa az korlátozott és, és nagyon sokat itaszunk Henkel úrral, és támogattak minket, abban, hogy legyen egy realista megközelítés a bioüzemanyagok tekintetében is. Hiszen ezeket olyan tekintetben, olyan területeken kell használni, ahol nincsen alternatíva. Az gépjárművek számára, a buszok, építőipari gépek számára, ott lesz majd a hidrogén, a hibrid és az elektronos meghajtás. Ez nem fog működni a repülőgépek tekintetében, ez pedig egy olyan dilemma, amit meg kell oldani. Aztán, hogyha Romániában valaki megkérdezi, hogy hol lehet zöld buszokat vásárolni, van egy zöld busz platform, és ezt eredetileg az európai költségvetés finanszíroz, ahol városok jöttek össze szakértőkkel, hogy igazából tanácsokat adjanak, hogy hogyan lehet itt kiírást végrehajtani, hogy lehet ezen részt venni, de több technikai segítségre van szükségünk, hiszen a lehető legjobb információ nem kapjuk meg. És pedig a vidéki és térségeket tekintve. Van öt busz mondjuk. Hogyha két újat vesznek, akkor már szinte elérték az 50%-os részesedést. És az az oka annak is, hogy csak is, hogyha újat veszünk, akkor segítünk, hogy következő generációs gépjárműveket vegyenek. Tehát nem, nem kényszerítjük, hogy korábban vegyük, vegyék a gépjárműveket, és ez az oka annak, hogy ebben a 300 városban, ahol túlhaladják a légszennyeződési küszöböket, egy eh, újra felszerelési programra van szükség, hogy az új vásárlásokat elhalaszthassák, hiszen az régi buszokat Berlinben nem lehet például lecserélni. Egyszerűen túl drága. Tehát néhány buszt újra át kell alakítani, és Németország ezt is teszi. És van európai pénz Románia és Bulgária számára, hogy modernizálják, átalakítsák a buszaikat, hiszen ahogy Juncker úr is mondta, nem akarunk kelet-nyugati megosztottságot hogyha Kelet-Európában nincs elég pénz helyszinten, akkor az európai költségvetés kell igénybe venni. Tehát igenis mozdítsuk előre Európát ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm, Turmes úr. És most a módosítók határideje a véleménytervezethez április 30-a 12 óra. Tehát április 30-a 12 óra. Még két fontos anyagunk van, hölgyeim és uraim. Áttérünk a következőre. Ez pedig a visszajelzés a folyamatban lévő tárgyalásokról, a megújuló energia irányelv tekintetében. José Blanco López, az előadó nincs itt, és engem kért meg, hogy foglaljam össze a folyamatban lévő tárgyalások eredményét. Nagyon gyors lesz. Uh, uh, a második trialógus megülő energiaforrások ügyében március 27-én kedden került erre sor. A társadalkotók álláspontja még mindig nagyon távol áll egymástól, eltér a véleményünk jó néhány fontos kérdésben például a megőlenegi források összaránya tekintetében a tanács ragaszkodik a 27 százalékhoz. Az energiaminiszterek szofiai múlt heti ülése kapcsán további előrelépést nem tapasztaltunk. Ezen kívül megpróbáltunk előrelépni a bolgár elnökség alatt. Hét szakmait vagy technikai ülésre is sor került a legutóbbi triológus óta, és a következő május 17-i ülés előtt is lesz még ilyen. Előzetes megalapodást értünk el több cikk ügyében. A közlekedési bizottság technikai szinten egyeztet. Az előadó szeretné hangsúlyozni azt, hogy a tanács általános megközelítése nem túl ambíciózus, a megújuló energia források közlekedési szektorban elfoglalt aránya ügyében. Reméli az előadónk, hogy a következő májusi trialógusra, május 17-én és 29-én kerül egyébként ezekre sor, a soros elnökségnek remélhetőleg egy olyan mandátuma lesz, amely alapján komoly kompromisszumokat tudnak kötni ezen fontos témában. Az elnék előadóknak pedig köszöni az együttműködést. A néppárt részéről Kelly úr nincsen itt. De, de, de Turmes úr, úr itt van, úgyhogy ő meg tudja egy ilyen beszámolót. But with uh, great pleasure. So I think that... Szívesen megteszem ezt. Blanco úr nagyon jól leírta a helyzetet, a parlament álláspontja világos, a tanács álláspontja pedig egész egyszerűen túl messze áll a miénktől. Amíg a tanács nem enged, addig hiába próbálunk tárgyalni velük, addig sehova nem menik a dolog. Alapvetően a könnyebb dolgokat próbáltuk megoldani elsőként, és most már a nagyobb politikai kérdésekről kellene megállapodnunk, mennyire legyen ambiciózus mindez, a tagállamok között hogyan tudjuk közlekedés, fűtés kérdését megoldani. Blanco úr nagyon jól vezeti egyébként a triológust, és a titkárságnak köszönettel tartozunk, nagyon jól segítik a munkánkat. Köszönjük! Én vagyok az ECR árnyék előadója, nekem is lenne pár megjegyzésem a jelenleg folyó tárgyalások kapcsán. A tárgyalások nagyon-nagyon lassan haladnak, és nem tudom, hogy a bolgár elnökség alatt le tudjuk-e zárni ezeket. Ahogy azt már Blanco López úrtól megtudtuk, nagyon vitatott témák ez ezügyben. Biztos vagyok benne, hogy a közlekedési ágazat dekorbonizációhoz mindenképpen fejlett bioüzemanyagokra lesz szükség. Vannak, akik az első generációs bioüzemanyagokat teljesen szeretnék kivezetni. Ugyanakkor az első generációs bioüzemanyagok kivezetése nem megy egyik napról a másikra, már csak a kereskedő megállapodásaink miatt sem. Az elektromos meghajtás sokak szára szinte már érthetetlenül mániásan kezelik ezt. A hidrogén autók ügyében nekem nincsen semmiféle tapasztalatom. Úgy tűnik, hogy csak a japán autógyártóknak bármit is felvetni. 2017. júniusában a Világbank egy jelentést adott ki, hogy milyen, strak, milyen, technológi, milyen anyagokra van szükség a környezetbarát technológiákra való átálláshoz. a jelenlegi rendszer megváltoztatásához, az akkumulátor, reaktorok, illetve a szélturbinák esetében a stratégiai alapanyagokat a alacsony termelésű, termelékenységű országokból tudjuk beszerezni. Lítium Bolíviában, illetve Kongóban található nagyobb mennyiségben. Én azt egy 2017-es Ószalvenféle tanulmányt utal, próbálok az önök figyelmébe ajánlani. Az, hogy a megújuló energiaforrások miatt mi e, nagyobb fokú függésbe kerülnek majd, ez szerintem félértés, zöld barátaimnak mondom, hogy a biodiverzitás szabályai érvényesülnek itt is, minél nagyobb a diverz, diversifikációnál ellenállóbb pak vagyunk. A pálmaolaj kapcsán pedig sajnálom, hogy civil szervezetek egy csoportja ideológiailag elfog, ideológiai elfogultságok miatt harcosan ellenzi mindezt. A kolumbiai agrárminiszterrel és delegációjával találkoztam ma, és akit érdekel ez a téma, azoknak is ott kellett volna lenniük. Nagyon érdekes ülés volt ez. A pálma olaj, illetve az agrárium összefüggéséről beszéltünk, a béke folyamatról, illetve hogy Kolumbia perifériás részein mennyire siker, milyekkora sikere zárult a körforgásos gazdaság ezen sajátos megvalósulása, főként az afrokolumbiai közösségek körében, és bizony emlékeztetem önöket, hogy különbséget kell tenni Pámola ügyben, ugyanis nem mindegy, hogy hol és hogyan állítják ezt elő, nem mindegy, hogy ehhez erdőt írtanak-e ki, vagy sem, igenis különbséget kell tennünk pálmaolaj és pálmaolaj között. Sajnálattal hallottam, hogy ez a csoport egész egyszerűen nem tudott a raportőrökkel találkozót kapni. Találkoztam mindenkivel, a greenpeace el a wwf el a BirdLife, a transporttal, mindenkivel. A zöldek és a szocialisták miért nem hajlandóak ezekkel az emberekkel szóbálni? Én ezt egyszerűen értetlenül nézem. Remélem, hogy kollégáim ugyanolyan nyíltak lesznek majd. Szerintem a vélemény különbség nem szabad, hogy ez ügyben közénk álljon, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Lássuk, tehát most már elnökként semlegesen folytatom. Féderli kollega Senki más nincs itt? Szeretne ezen a ponton bárki hozzászólni? Türmes úr? Uh, nem azért nem találkoztam a kolumbiai küldöttséggel, mert uh, nem akartam, ennél azért bonyolultabb a helyzet. Az alapanyagok ügyében lenne azért egy megjegyzésem. Igenis van egy megszorítás, de erre meg van válasz és megoldás. Az Inekon vezető vállalat szélturbina ügyben, ahol nem kritikus anyagokkal próbálják helyettesíteni ezeket a nehezen beszerezhetőket. Amikor az akkumulátorokat kérdését alaposan körbejártam, akkor a kobalt kérdése újra és újra felmerült. A kobalt a részbányászat mellékterméket. Tehát ahol van részbányászat, ott van melléktermékként jelentős mennyiségű kobalt is. Tehát igazából a kérdés az, hogy tudunk-e olyan szakpolitikát csinálni, hogy Európában nyitunk néhány bányát, és fontos, hogy ezt a kezdeményezést a fenntartható, a ásványkincsek fenntartható beszerzéséhez um, kapcsoljuk. A growth, már dolgozik ezen az Európai Bizottság köreiben. Ön fekete-fehér a kérdés, ez probléma, de azt hiszem, hogy erre találhatunk megoldást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az Európai Bizottsághoz fordulok. Abri Márkesz asszony. Oh, she will not? Okay. Not necessary. Okay. Nem jött el? Na. Akkor ki a következő? Elnézést. Akkor az ID IDP a témánk, és Grosztet asszony kap szót. Ö, nem vagyunk már túl sokan, de azért elmondom, hogy mire jutottunk. Két háromoldalú egyeztetésünk volt már a védelmi fejlesztésekről. Március 15, április 10 volt ezeknek a dátuma. De nem sikerült, annak ellenére nem volt teljes körű a mandátumunk, elég sokat elértünk, de folytatni és fel kell gyorsítani a tárgyalásokat, ha meg akarunk egyezni. Sürgős a dolog. A parlamenti mandátumot megvédtük. Ketten a Költségvetési Bizottságból, Esteban González köztük, és Pascu kolléga voltak azok, akikkel együttműködtem, és nagyon jól sikerült ez az együttműködés. A politikai megegyezés a költségvetésről, ugye sok mindentől függ. Katainen biztosan tegnap egyeztettem, holnap újra lesz a témáról szó. Egy a lényeg. <clears throat> Várjuk a bizottság javaslatát a nyitva hagyott kérdésekről, hogy hol, honnan, hová lehet pénzeket még áttenni. Mindenképpen ez egy kompromisszumos megoldás lesz. Nyilvánvaló, hogy fegyvereket nem fejlesztünk, meg pláne nem fejlesztünk nemzetközileg tiltott fegyvereket. Mit szabad EU pénzből fejleszteni? Mik a kivételek harmadik országokkal kötendő szerződések vonatkozásában? A parlament úgy gondolja, hogy elengedhetetlen feltétel, ha a védelmi fejlesztésekről beszélünk, ami ugye egy nagyon kényes témakör, hogy az Európai Unió kitűzött stratégiai céljait közvetlenül szolgálja minden fejlesztés, és a bizottság által előterjesztett munkaprogram azt javasolja, hogy végrehajtási aktussal szabályozzuk a kérdést. A parlament delegált jogi aktust szeretne, a parlamentnek mindenképpen prerogatívája van, és mi mondhatjuk meg, hogy egyáltalán milyen projekt kategóriákat szabad finanszírozni. És ha ezeket mind elfogadják, amit mi javaslunk, akkor megyünk bele abba, hogy végrehajtási aktus szabályozza a kérdést. Jelenleg a tagállamok dilemmája a támogathatóság kérdése mi úgy gondoljuk, hogy minimum három tagállamból, minimum három különböző cég konzorciumának kell pályáznia bármilyen pénzre. A bizottság egy bónuszrendszer szeretne kialakítani, azon projekteket jutalmaznák, amelyek több tagállamot és partnert tudnak felsorakoztatni maguk mellett. Miben állna ez a bónusz? A parlament ebben egyetért a tanácssal, és a bónuszokat akkor hagyjuk jóvá, hogyha a kis és középméretű vállalkozások is kapnak megbízásokat, de a lehető legszigorúbb modalitások mellett. Szerintem tehát körvonalazódik egy megállapodás. Mit nem sikerült eddig tisztázni? Hát elég elég alapvető kérdéseket, jövő héten lesz a következő forduló. Ugye eredetileg május 3-áig már teljesen meg akartunk volna egyezni. Legkésőbb, ez május végéig mindenképpen meg kell, hogy történjen. Egy kicsit félek ettől, mert nem tudom, hogy ez sikerül-e, és hogy sikerül-e még a költségvetésbe még beépíteni. 2019. januárjától már megy az új költségvetés. Most van az utolsó esély arra, hogy ezt belevegyük, de a tanácsnak is el kéne mozdulni a jelenlegi álláspontjáról, mert a parlament kitűzött célokat, világosan elmondtuk, hogy mit akarunk, mik a minimál feltételeink, de Katainen biztos is elmondta tegnap, hogy minden megalapodáshoz két fél kell, és a tanács mintha nem mozdulna. Ennek ellenére még van bennem remény, hogy sikeresen lezárjuk az egyeztetést, és akkor a három ö, tárgyaló, két kollégámmal együtt én, továbbra is keményen lépünk föl, már pedig ezen leszünk, akkor talán elérjük, amit akarunk és köszönöm a bizottság titkárságának a támogatást, mert ez egy nagyon kényes téma, és nagyon komoly odafigyelést igényel, nagyon jó csapat támogat minket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rosztat asszony. Bayer és Buzek képviselők, a felelősek. Nagyon fontos, hogy a titkárság hatékonyan dolgozzon. Most a következő témánk az egyéb kérdések. Május 17-én délután vita lesz, melynek témája a tudomány és az innováció a világra nyitottan a 9. keretprogramon belül. Ezt a STOA panel és az STS fórum is támogatja. Tehát ez a japán STOA és a bizottság is ott lesz. Utána áttérünk az utolsó témánkra. Május 16-án van az utol, a következő találkozónk 9 óra 12.30, 14.30-tól 18.30, és május 17-én 9-től 12.30, és 15-től 18.30-ig. Köszönöm szépen, és az ülést ezen berekeztem. Uh. Mr. Buzek.